Kedves képviselőtársak, üdvözlöm körünkben Sir Julian King biztos jelölt úrat, az Állampolgári Jogok Belügyi és Igazságügyek Szakbizottsága körében. Néhány bevezető szóval élnék, mielőtt megadom Sir Juliannek a szót a bevezető jogán, és aztán kérdéseket tehetnek fel képviselőtársaim. Először is az eljárás van, a 118-as szabály alapján, a házszabály megfelelő pontja alapján a biztos jelöltet általános szaktudása, európai elhivatottsága és személyes függetlenség alapján fogja megítélni. Valamint értékeljük az a tudást, amelyet a vonatkozó tárcával kapcsolatban bemutat, és kommunikációs készségét is. Egy előkészítő kérdőívet adtunk be a biztos jelöltnek, Aha, két közös kérdést terjesztettek be a elnökök értekezetének nekei és a Libeszak Bizottság három konkrét kérdést. Mindezeket jóvá hagyta az elnökök értekezlete. Írásban válaszolhatott a biztos jelölt a kérdésekre, és a válaszokat megküldtük minden hivatalos nyelven a képviselőknek. A sajtó is megkapta ezeket a válaszokat. Kérem, olvassák el ezeket, ha eddig még nem tették. A vita a következőképpen alakul majd, a következő szerkezetben. A biztos jelöltet felkérjük, hogy egy szóbeli 15 perces nyilatkozattal éljen. E, e, bevezetője után 45, percünk, 45 kérdésre és válaszra lesz idő. Minden szakasz 3 perces lesz, egy percet lehet a kérdésre szállni, két percet a válaszra. A külügyszakbizottság elnökével Brokkúrral egyetértésben egy kérdést az AFET alelnöke Paszkúr tehet majd föl. Az első kérdés ö, kört a frakciók képviselői tették fel, ezt követően 5 perce lesz a biztos jelöltnek, hogy záró nyilatkozata léjen. Nagyon szigorú kell legyek az időkiosztásban, kérem mindenki tartsa be a rá időt, mert különben nem lesz, nem marad idő az utolsó kérdésekre, vagy a válaszokra. Ha nagyon ö, fegyelmezetten járunk el, akkor lesz idő talán még pót kérdésekre a forduló végén. Tehát ha tényleg nagyon betöltjük az időt, erre lesz lehetőség. 23 nyelven folyik tolmácsolás, így mindenki a saját anyanyelvén szólalhat fel, de kérem, vegyék figyelembe, hogy önöket tolmácsolják, ne beszéljenek túl gyorsan. Élőben az Európai Parlament internet oldalán közvetítik az adást, és videó felvétel készül róla. Mi jól ismerjük a szabályokat és a termet, a biztos jelölt úr viszont nem ismeri, úgyhogy kérem, hogyha valaki szóra jelentkezik, akkor tegye fel a kezét, hogy lássa a biztos jelölt úr is, hogy ki kérdez, és, és a sajtó képviselő is lássák, meg a, a nézők, hogy ki kérdez és hol ül. Végül még két dolgot szeretnék elmondani, mielőtt megadom a szót a biztos jelöltnek. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni a felelősségi körével, a számon kérhetősével kapcsolatban. Az egy missziós levélben, amelyet Juncker elnök úr küldött King úrnak, azt mondta, hogy szeretné, hogyha a biztonsági unió biztosa lenne, az első alelnök irányítása alatt működve, az intézmény közi jogállamiság és alapjogi kérdésekben irányítva őt, és a migrációs belügyi és ügyekkel foglalkozó biztos. Hát, nyolc feladatot jelölt meg a bizottság elnöke ezzel a tárcával kapcsolatban. Fontos volna meghatnunk, hogy Sir Juliennek mik a prioritása, és hogyan kíván együttműködni, hogyan kívánja összeszervezni munkáját a többi érintett biztossal. Másodszorban azt is olvastuk, hogy az Európai Parlamentben való képviselet, a tanácsban való képviselet a biztonsági unió kérdésében a szabály alapján a migrációs, belügyi és állampolgási ügyekkel foglalkozó biztos hatáskörében lesz, ha csak nem születik adott esetben egy ezzel ellenkező döntés az alelnök, az első alelnök és az érintett biztos egyetértésével. Biztos vagyok benne, hogy Sir Julian elmondja majd, hogy miképpen képzeli el ezt a feladatkört, és hogy a számon kérhetősége a parlamenti szabizottság előtt hogyan alakul majd, milyen módon kíván párbeszédet fenntartani az intézmények között. Rendkívül fontos a bizottságnak ez a hatásköre a Libe szabizottság szempontjából. Sir Julian írás válaszában azt mondta, hogy együtt várja az együttműködést a Libe bizottsággal, és hasznos együttműködést, párbeszédet tart majd fenn a tárcában folyt munkájáról folyamatosan tájékoztatva, adhok és struktúrált módon is a szakbizottság tagjait. A számunkérhetőségnek és a felelősségnek e két fontos pontja ismertetése után most szeretném megadni a szót uh, Sir Juliannek, biztos jelöltnek, hogy vegye meg a, magához a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, nagyon köszönöm, hogy meghívtak ide ma este. Ha néhány hónapja valaki azt mondta volna nekem, hogy ma itt leszek majd önökkel, akkor nem hittem volna neki. Egy nagyon speciális helyzetben vagyunk. Engem a brit kormány jelölt, a Juncker bizottság pedig megragadta lehetőséget, hogy megerősítse a bizottságot a biztonsági unióért felelős biztos szerepével. Felmerülhet az a kérdés, hogy miért egy olyan tagállam biztosa kapja ezt a szerepet, amely úgy döntött, hogy elhagyja az uniót, miért kap ez a biztos ilyen fontos szerepet. De azt gondolom, hogy én valódi hozzáadott értéket tudok itt teremteni. Méghozzá egy olyan területen, amely a polgárok számára kiemelt fontossággal bír. Konkrét tapasztalatai rendelkezem ezen a területen, a tanácsban befutott pályám révén, illetve az Írországban, Észak-Írországban szerzett tapasztalataim révén, illetve abból az időszakból is, amikor Párizsban dolgoztam. Két hónapja Nidzában jártam, július 15-én reggel, és saját szememmel láttam, hogy milyen borzalmas következményei voltak annak a támadásnak, amely az előző estén történt. Nagyon sok áldozat és sérült volt ebben a támadásban, és ez még inkább megerősített abban, hogy milyen rettenetes emberi áldozatokat követel a terrorizmus. Számos különböző posztot töltöttem be Brüsszelben, a tanácsnál, ezután a bizottságnál, főnök voltam, ezen kívül Franciaországban voltam nagykövet, és mindig a brit kormány álláspontját védtem. Személyesen én mindig büszke voltam arra, hogy brit lehetek, és arra is, hogy európai. Én nem látok ebben semmilyen ellentmondást. Június 23-án ugyanakkor honfitársaim többsége úgy döntött, hogy elhagyjuk az Európai Uniót. És ezt a döntésüket tiszteletben kell, hogy tartsuk. Ugyanis kétség sem fér hozzá, és ezt teljesen világosan ki fogom mondani, hogyha megerősítenek a pozíciómban, akkor mindent meg fogok tenni, ami csak rendelkezésemre áll, hogy az Európai Uniót erősebbé tegyem, és az európai közértek megerősítésében fogok tevékenykedni. Az integritás, az elfogulatlanság mind olyan értékek, amelyeket magaménak vallok. És hogyha a folyamat végén biztossá válok majd, akkor minden olyan felelősséget felvállalok, amely ezzel a poszttal jár. 15 éve volt már a szeptember 11-i támadás. Az, hogy hogyan gondolkodunk ezekről a fenyegetettségekről, és hogyan reagálunk rájuk, az megváltozott, de a terrorizmus és a szervezetbűnözés bűnözés továbbra is az értékeinket és az életmódunkat fenyegeti. Egyesek azt mondanák, hogy ma jobban, mint valaha. A 2004-es madridi bombázás óta több tucatnyi terrorista támadás történt, és egyedül a legutóbbi évben 14 ilyen támadás történt, és közel 600-an haltak meg. Ezek közül néhányat kitervez, kiterveltek és koordináltak egyes csoportok, mások mindössze egy késsel támadtak. És a terroristák többsége Európában született, de mások hazatértek és idegenharcosok voltak és egyeseket a hatóságok csak kistílű bűnözőként ismertek, másokról pedig tudni lehetett, hogy szimpatizálnak a terroristákkal. Mások hetek alatt radikalizálódtak. Egyes célpontok teljesen gyanún felülálltak, másokról lehetett tudni, hogy veszélyeztetettek. A bűnözők új módjait fejlesztik ki a határokon átnyúló bűnözésnek, a kiberbűnözés egyre erősödik, és fenyegeti az alapjogokat, valamint a gazdaságot. Sem a terrorizmus, sem a szervezett bűnözés nem áll meg a határoknál. Az üzleti modelljük éppen, hogy a koordináció hiánya miatt tud felvirágozni. Egyértelmű, hogy ez egy európai dimenziójú kérdés. Gondoljanak csak a tavaly novemberi párizsi támadásra. Ezt Szíriában tervelték ki. Egyes terroristák állítólag hamis útlevelekkel utaztak, ezután Belgiumban tartózkodtak, ahol a Balkánról az Európai Unión át csempészett fegyvereket kaptak, és itt multinacionális ellátási láncok működtek, és a terroristáknak sikerült hatékonyan együttműködni. A mai világban egy tagállam biztonsága valamennyi tagállam biztonsága. A szerződés negyedik cikke egyértelműen fogalmaz, a nemzeti biztonság a tagállamok kizárólagos felelőssége, de egyedül már nem tudnak megbirkózni a nemzeti határokon átnyúló fenyegetésekkel. Ezért van szükség most erre a pozícióra. Egyre fokozódik a fenyegetettség, egyre többen igyekeznek elvenni a szabadságunkat és az alapjogainkat. És ezt várják tőlünk a polgárok is. Az, a legutóbbi euróbarométer felmérése 82 azt kérte, hogy lépjünk fel határozottabban a terrorizmus ellen. Ez egy lehetőség arra, hogy közösen fejlődjünk mindazokon a területeken, ahol a bizottság operatív eszközökkel segíti a biztonság növelését. A lehető legszorosabb csapatmunkára lesz itt szükség. Timmermans első alelnökkel, Mavropoulos biztossal, Jurova biztossal és ő számos más kollégával. A bizottság szellemiségének jegyében Juncker úr azt javasolta, hogy egy munkacsoportot hozzunk létre a bizottságon belül, és az igazságügyért, belügyért, közlekedésért és oktatásért felelős biztosokkal is működjek együtt. A lehető legmagasabb szintű koordinációra van szükség a tagállamokkal, és nagyon fontos még a parlament szerepe, különösen pedig a LIBE szakbizottságé. Tudom, hogy önök mennyire szenvedélyesen igyekeznek a helyes irányba vinni az uniós biztonság kérdését, és hogy milyen nagy eredményeket értek el számos területen. Most tehát közösen kell elérnünk azokat az eredményeket, amelyeket a polgáraink várnak tőlünk. Hatékony és fenntartható biztonságuniót kell létrehoznunk. A hatékony azt jelenti, hogy a végrehajtásra koncentrálunk, a, legyen szó akár a jogszabályok átültetéséről, a nemzeti hatóságok megerősítéséről, vagy a kihívások közös leküzdéséről. Gondoskodnunk kell arról, hogy a létező eszközöket és szabályokat az azok valós céljaira használják. És minden létező eszközt meg kell ragadnunk, és amikor szükség van erre, akkor nem fogunk visszariadni a szankcióktól sem szabálysértések esetén. De először is dolgozunk azon, hogy teljesítsük a céljainkat. A fenntarthatóság. Ez azt jelenti, hogy egy átfogó uniós válaszra van szükség, és egy közös európai biztonsági keretet kell létrehozni. Mindennek bizonyítékokon kell alapulnia. Az alapjogoknak kell a keret pilléreinek lenniük, az északírországi tapasztalataim megtanították nekem, hogy a béke és a biztonság csak akkor valósulhat meg, hogyha az alapjogok teljes tisztelete mellett valósul meg. A terrorizmus elleni hosszas küzdelem Észak-Írországban akkor ö, kezdett el előre haladni, amikor az emberek kezdték elhinni, hogy az alapjogaikat komolyan veszik. Ekkor felhagytak az erőszakkal, és csatlakoztak a politikai erőfeszítésekhez egy közös jövő építése érdekében. Én elkötelezett híve vagyok az alapjogi kartának, ugyanis a tetteinknek mindig a jogállamiságon kell alapulniuk, és csak akkor hozhatunk rendelkezéseket, hogyha azok jogilag megalapozottak és igazságosak. 2016 áprilisában egy hatékony biztonsági unióról adott ki egy iránymutatást az Európai Bizottság, és ezt úti tervként tekintve meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk fellépni a terrorizmus és a szervezet bűnözés ellen, és hogy mit tehetünk saját védelmi rendszerünk megerősítésére. Hogyan tudunk rugalmasabbá válni és jobban megvédeni magunkat. Először is minél hamarabb meg kell állapodnunk a terrorizmus elleni irányelvről. Önökkel és a tanácsra együttműködve remélem, hogy erre még idén sor kerül és továbbra is dolgoznunk kell azon, hogy a terroristák ne juthassanak pénzügyi forrásokhoz. A bizottság a következő hónapokban elő fog állni egy javaslata. Ami a lőfegyvereket illeti, az illegális fegyverekhez való hozzáférést kell korlátozni, az ezzel kapcsolatos cselekvési tervet előbbre kell mozdítani, és akárcsak más területeken itt is jobban együtt kell működnünk harmadik országokkal. Másodszor, az ügynökségeinknek erőteljesebb szerepet kellene betölteniük a nemzeti hatóságok támogatásában. Én mindig az Europol támogatója leszek. Teljes mértékben ki kell használnunk az új keret adta lehetőségeket. Az Europol Európai Terrorizmus ellenes központja már elkezdett eredményeket felmutatni, de ezen kívül szükségünk van az Európai Kiberbűnözés elleni központra is. E, ez lehet ugyanis a központja a kiberbűnözés elleni fellépésnek. A hatóságoknak lehetőséget kell adni, hogy a digitális bizonyítékokhoz hozzáférjenek, és a közös nyomozó csoportokat is e, támogatni kell az Europol és a Eurojust bevonásával harmadszor is a radikalizációval is kezdenünk kell valamit, ugyanis ez vezet az erőszakos cselekményekhez. A munkánknak azelőtt kell elkezdődnie, hogy az emberek szélsőségessé válnának, különös tekintettel a gyermekekre és a fiatalokra. Az alulról felfelé építkező, együttműködő megközelítés már eddig is gyümölcsözőnek bizonyult. Ezen kívül a börtönökben és az iskolákban is meg kell előzni a radikalizálódást. Itt pedig fokoznunk kell az erőfeszítésünket, például a civil társadalom vonatkozó szervezeteinek támogatásával. Többet kell tennünk az online gyűlöletbeszéd és a terrorista propaganda megfékezésére. Az Európai Internet Fórum és az Europol internetes bejelentési fóruma jó irány, de még jobban kell együttműködnünk az internetes iparra és a közösségi médiával, hogy azok azonnal megszüntessék a jogsértő tartalmakat. Mindedig arról beszéltem, hogy hogyan lehet megvédeni magunkat, és hogyan lehet javítani az együttműködést. Mindennek a központjában az áll, hogy hogyan osztunk meg információt egymással, mégpedig hatékonyan. Tehát az ötödik prioritás az lenne, hogy hatékony és teljes mértékben működő információs rendszereket tudjunk használni. Egyes tagállamok még a Prüm rendszert sem kezdték el alkalmazni, és az utas nyilvántartási rendszert sem ültette még át mindegyik tagállam. Egyes tagállamok küzdködnek azzal, hogy az utas információs egységeket működésbe hozzák. Hatodszor az informatikai eszközök működtetése érdekében meg kell néznünk, hogy ezek hogyan osztanak meg információt a különböző területeken. Az információ jelenleg szétaprózódva van jelen a hálózatokban, ezért arra kell törekednünk, hogy a meglévő információt uniós szinten a lehető legjobban használjuk fel. Gondoskodnunk kell a rendszerünkbe bejövő adatok minőségéről, arról, hogy azokat megfelelően dolgozzák fel, majd pedig hozzáférhetővé tegyék az illetékesek számára, amikor arra szükség van, mindez pedig az adatvédelmi szabályok betartásával. Az informatikai rendszerekről szóló magas szintű csoport meg fogja vizsgálni ezt a kérdést. Hetedszer hát meg kell erősítenünk a külső határokon a biztonságot. A terroristák is áthaladnak a határokon, és a külső határok ellenőrzése a legjobb módja annak, hogy megállítsuk őket. A be- és kilépési rendszer lehetőséget ad erre. Az európai eh, nyilvántartó rendszer a harmadik eh, országbeli állampolgárok ellenőrzését tenni lehetővé, az európai határ és eh, parti őrség pedig hamarosan feláll majd, és remélhetőleg mindezekkel az eszközökkel együtt erőteljes határellenőrzést tudunk majd megvalósítani. Le kell sújtanunk a csempész hálózatokra, illetve a visszatérő terroristákat is meg kell állítani. De a migráció és az identitás mindezt áthatja, és ezzel azt kockáztatjuk, hogy populistának bélyegeznek minket. Ez ugyanis kirekesztéshez vezetne, ami szintén a radikalizálódás melegágya lehet. A legfontosabb infrastruktúrákat fejleszteni kell az új technológiák eh, iránt való kutatás eh, megkönnyíti a biztonsági intézkedéseket. A repülés biztonságban eh, elért eredményeink átgyűrűzhetnek a hajózás biztonságába is, és a digitális világban is tovább kell fejlődnünk. Végül pedig bármit is teszünk a terrorizmus leküzdésére, az áldozatok igényeit is figyelembe kell, hogy vegye. Az áldozatok jogairól és különösen a terrorizmus áldozatairól is jogszabályt kell alkotnunk. A terroristák áldozatainak szükségletei nagyon fontosak a bizottság számára is, remélem, hogy ezen a területen is közösen előre tudunk haladni. Azzal szeretném röviden lezárni, hogy néhány szót mondok arról, hogy hogyan látom én az önökkel való közös munkát itt a LIBE szakbizottságban. Társjogalkotóként önök ötletek és ihlet forrása számomra, és ezen kívül nyomást is gyakorolhatnak annak érdekében, hogy a legfontosabb ügyek hamar haladjanak előre, és a telepen való megvalósításban is önök a szakértők. Én hiszek abban, hogy én felelős vagyok a parlamentnek. A formális találkozókon kívül nagyon szívesen készítek beszámolót önöknek rendszeresen arról, hogy hogyan halad a biztonsági önő megvalósítása. Önök több alkalommal kérték, hogy átfogóan tekinthessék át a különböző terrorizmus ellenes politikákat. Én egyetértek ezzel, és szeretnék is önökkel együttműködni ezen a területen. Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan tudunk még több operatív tudást megosztani, figyelembe véve az adatok rendkívül érzékeny természetét is. És várom az önök ötleteit is arra, hogy hogyan lehetne ezt a területet fejleszteni. Ha megkapom ezt a pozíciót, akkor fáradhatatlanul fogok dolgozni a biztosokkal, önökkel és a nemzeti határokkal, a hatóságokkal közösen, eh, annak érdekében, hogy senki ne támadhassa meg a mi szabadságunkat. Egy olyan uniót szeretnék létrehozni, amely biztonságosabb a polgárok számára, befogadóbb és eh, kevésbé sebezhető. És mindezt át kell, hogy hossák az alapértékeink, amelyek eh, nem csak a védelem, védelemre, hanem népszerűsítésre is szorulnak, ugyanis enélkül csak a kudarc lehet a sorsunk. Köszönöm a figyelmet, és várom a kérdéseket. Thank you, Commissioner. Köszönjük szépen a biztos előttnek. Most pedig akkor haladunk tovább, és a kérdések első köre következik. A koordinátorok, a frakció részéről, a Libeszak bizottságon belül a néppárt koordinátora kezdi a sort. Metzola képviselő egy perc kérdés, két perc pedig a válaszra. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt van előttünk a biztos előtt, és köszönjük ezt a nagyon átfogó bevezető expozét. Mivel én vagyok az első, aki kérdést tesz föl, hadd kérjem arra, hogy egy kicsit részletezi azt, hogy a biztonsági uniót hogyan mozdítaná elő ebben a nagyon nehéz klímában itt Európában, és hogy milyen kormány közi kezdeményezésekre kíván támaszkodni. Azt is tudjuk, hogy különböző hatáskörök tartoznak a különböző biztosokhoz, azonban a határon átnyúló bűnözés és terrorizmus kapcsán azt gondolom, hogy a az útlevelek ellenőrzése egy nagyon fontos téma, hiszen ha nemzetiséghez köthető ezeknek a harcosoknak a személye, akkor ezeknek az ellenőrzése is hozzájárulhat a biztonsághoz. Köszönöm. Köszönöm. Láttam, hogy itt ül, de ez egy nagy terem, úgyhogy hadd kérjem valóban a képviselőket, ahogyan majd felteszik a kérdéseket, jelezzék, körül fogok nézni, és megtalálom önöket. Amit Hallottunk arról, hogy egy átfogó, tényleg sokrétű és koordinált EU-s válaszra van szükség, ezzel abszolút egyetértek. Természetesen a szerződések adta kereten belül mozoghatunk és telekszünk, és nyilván egyedül nem is tudunk sikerre jutni. El is mondtam, hogy az EU-nak itt nagyon világos szerepe van. Hogyan juthatnánk előre? Nos, hát megvannak az ügynökségek, vannak rendszereink, információs és egyéb rendszerek, amelyekkel erősíteni tudnánk a, a határokat, a határok védelmét, hogyha ezekre a meglévő eszközökre támaszkodunk. A jogalkotást javítani lehetne, lehetne sztenderdeket megalapozni, gondolok itt például a pénzmosásra, az együttműködési formációkra, de egy olyan keretet is teremthetünk, egy hálózatot, és Említettem itt a radikalizációra rámutató hálózatot, aztán ott van a Horizon 2000 és egyéb programok, sőt, harmadik országokkal is együtt tudnánk működni. Tehát számos dolog van, amit EU szinten kellene koordinálni. Ami az útlevelek kérdését illeti, illetve a külföldi, külföldre menő és ott képzésszerző harcosokat. Nos, hát itt elég sok ország érintett, nagy viták is zajlottak a nemzetiséget illetően, vannak tagállamok, amelyek fel is lépnek az útlevelek kapcsán, és az EU-s jogszabályok is megtagadhatják, lehetőséget teremtenek arra, hogy megtagadják a belépést ezeknek az érintett személyeknek. Úgyhogy Jurova biztos asszonyal itt szorosan együtt fogok működni. Az SZND részéről jön a következő kérdés. Birgit Zippel Köszönöm. A szocialista frakció régóta kér hogy átfogó felülvizsgálata történjen meg minden EU intézkedésnek ezen a, ebben a szakpolitikában, megvizsgálva mi az, ami jól működik, mi az, ami nem működik, és hol vannak a végrehajtási gondok. Hiába kérjük ezt. Ön, mint az biztonsági unióért felelős biztos, szándékozik ilyen átfogó értékelést végezni? különösen a gyakorlati alkalmazását illetően az, az intézkedéseknek, hogy megragadja, hol vannak a gyenge pontok, és hogy ezeket orvosoljuk, így garantálva, hogy minden lét érvényben jogszabály végrehajtásra kerüljön. És hogyan igyekszik ezt meglépni majd? Második kérdésem. Ahhoz, hogy megvédjük szabad és demokratikus társadalmainkat, ehhez hogyan garantálja azt, hogy minden a bizottság által javasolt intézkedés az alapjogi elveket követi, különösen az arányosság és szükségesség elvének érvényesítésében, valamint a személyes adatok és a privátszféra védelme tekintetében. Köszönöm a kérdést, hogy a bevezető elején elmondottam, egyetértek azokkal a képviselők, akik azt kérik, hogy vizsgáljuk fel a szakpolitikák hatékonyságát és eredményességét a területen Úgyhogy mindenképpen fontos szerepkör ez, amely rám hárul. Sokan azt mondják, hogy a mostani tevékenységeket ö, szüneteltetni kéne a felülvizsgálat során, szerintem ez nem lehetséges. Ehelyett meg kell találjuk közösen, önökkel együttműködve, megtalálva a megfelelő modalitását az ilyen felülvizsgálatnak, Európai Unió szinten megvizsgálva az intézkedéseket, és azt, hogyan érvényesülnek ezek az intézkedések a tagállamokban és a tagállamok részéről. Ebben egyetértek önnel. Kérdés a második felét illetően, amely kulcsfontosságú eleme annak az egész keretnek, amelyben dolgozunk. Abszolút világosan szeretnék beszélni. Egy olyan intézkedés, olyan keretben működünk, ahol nagyon fontos bírósági ítéletek, Írországgal foglalkozó ítélet, és sorolhatnám, amely számomra egy jó keret, és amely alapján egy fenntartató biztonsági uniót építhetünk. A megfelelő a szükséges, szükségszerűség, az arányosság elveit követve, szigorú szabályokat meghatározva az adatokhoz való hozzáférés, az adatok felhasználása tekintetében megfelelő korlátokat szabva ezek előtt. Ennek az alapján kell továbbvinni a munkánkat. Question number three from the ECR. Köszönjük szépen. Az ECR koordinátor, Timothy Kirkhope-tól érkezik a harmadik kérdés. Julian, meg tudná nyugtatni a szakbizottság tagjait, hogy a Biztonsági Unió miközben egy fontos dolog, nem fog túlnyújtózni a hatáskörén, és egyértelműen megmarad a megosztottság, a nemzeti hírszerzés és a hatósági információk cseréje között. És mit gondol a következő év lehetséges fejleményeiről? Tekintve, hogy egyes frakciók szeretnének túllépni azon, amelyet a szerződések megengednek vagy előírnak. A második gyors megjegyzésem pedig az lenne, hogy a közös nyomozási csoportok egyik előadója voltam 2001-ben, és azt gondolom, hogy többen különböző véleményeket fogalmaztak meg ezeknek a sikerességével kapcsolatban. A bizottság át fogja dolgozni az ezekről szóló javaslatot, tekintetbe véve, hogy a határon átnyúló együttműködésre nagyobb szükség van, mint valaha a terrorizmus elleni nyomozások során. Köszönöm a kérdést. Ahogy az első kérdésre adott válaszomban is elmondtam, számomra világos, hogy azon a kereten belül dolgozunk, amelyet a szerződések kijelöltek számunkra ezzel együtt úgy gondolom, hogy nagyon sokat tudunk tenni, és kell is tennünk ezen a kereten belül. Azok a veszélyek, amelyekkel szembe kell néznünk, és amelyeket röviden le is írtam, azok közös fenyegetések valamennyiünket érintenek. És mindent meg kell tennünk, hogy közösen találjunk ezekre választ. Számomra ez azt jelenti, hogy megerősítjük az együttműködést, és főleg bizalmat építünk. Ugyanis a rendszerek csak akkor működhetnek, hogyha az emberek megbíznak bennük. Úgy gondolom, hogy most van egy lehetőségünk arra, amit ön is kérdezett, hogy az Európolt megerősítsük, és a kiberbűnözés elleni központot is létrehozzuk. Ez gyakorlati eh, együttműködést tesz lehetővé, és elnyeri majd a tagállamok eh, bizalmát is, illetve a nemzeti hatóságok is örülni fognak majd ennek. A párizsi támadások után az Europol és a francia, illetve belga hatóságok együttműködése az arra enged következtetni, hogy képesek vagyunk ilyen gyakorlati együttműködést megvalósítani. És ez csak arra vonatkozik, amit a szerződések keretén belül meg tudunk valósítani. Ami a közös nyomozó csoportokat jelenti, egyetértek azzal, hogy ösztönözünk el a nemzeti hatóságokat arra, hogy használják ezt az eszközt. És egy kicsi meg is lep az, hogy olyanoktól, akik ezen a területen dolgoznak, azt hallom, hogy mégsem használják ezt ki teljes mértékben. Remélem, hogy a sikeres együttműködés pozitív példái révén, mint amilyen a Fraternité művelet is volt, ösztönözni tudjuk a közös nyomozócsoportok alkalmazását, nem csak az europol hanem a eurojust is, és más ügynökségekkel is együtt működnek majd, illetve a határőrségekkel is. Audi Az ALDE koordinátora. Végström asszony teszi fel a negyedik kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos jelölt, az ALDE frakciója nevében szeretném köszönteni itt a meghallgatása keretében. Nagyon fontos portfóliót rendelnek önhöz, de sajnos sokszor arra használják ezt fel, hogy tovább erősítsék az EU-ba beékelődött éket. Hogy kívánja erősíteni azt, hogy a következő vita a biztonságra vonatkozóan megalapozott és konkrét tapasztalatokon alapulhat, hiszen Fontos a megkülönböztetése az egyik oldalon az európai biztonságnak, illetve a bevándorlási és migrációs politikának. A másik dolog, nagyon fontos a biztonságpolitika és ennek végrehajtása, azonban a radikalizáció megelőzése és a szélsőséges extrémizmus visszaszorítása nem tud ezzel lépést tartani. Mit ajánlana ön legfőképpen arra, hogy az erőfeszítésünket ezen a területen hogyan tudnánk előmozdítani? Az erőforrásokat EU szinten talán jobban ki kellene egyensúlyoznunk a tagállamok között azáltal, hogy az erőszakos szélsőségességet és a radikalizmust vissza tudjuk szorítani, főleg regionális szinten, illetve akár a stigmatizálás visszaszorítására is. Köszönöm szépen. Ahogyan elmondtam a bevezetőmben, az egyetlen útja annak, hogy hatékonyan tudjunk politizálni, az az, hogyha tapasztalatokra, tényekre alapozunk. Ez az a kontextus, ahonnan én jövök, és ez az a hagyomány, amire igyekszem támaszkodni. Az, hogy ez hogyan is fog működni konkrét esetekben, nyilván ezt mindig meg kell vizsgálni az adott esetben. Vannak persze frusztráló esetek, amikor nagyon gyorsan, sietve járunk el, és én önökkel együttműködve szeretném ezeket a folyamokat átvizsgálni, ahogyan el is mondtam a politika alakítása során a tényekre támaszkodva. Ami a migrációs politikát is illeti, ezt is elmondtam a bevezetőmben, nem szabad ezt összekeverni a biztonsági, illetve védel biztonsággal. Avramopoulos biztos ö, ö, feladata a migrációs politika, és ez nagyban különbözik a biztonsággal kapcsolatos politikától. A terroristák néha azokat az útvonalakat használják fel, amelyeken a migránsok is közlekednek, amikor jönnek visszafelé Európába, olyan lépéseket kell tennünk, és ezeket alá is fogom húzni, hogy a hotspotokat jobban megtámogassuk, és a határok mentén minden megfelelő eszköz ott legyen. Azonban be kell tartanunk minden mellett az alapvető jogokat, és még egyszer mondom, a már zajló feladatokat, munkákat a migrációval kapcsolatban el kell különíteni a saját portfóliómtól. A harmadik része a kérdésének ugye a radikalizáció elleni fellépés. Én ezt egy teljesen más körülményekkel kapcsolatban éltem meg Észak-Írország kapcsán. És a tapasztalatom az, hogy nem fölülről kell itt elrendelni bizonyos feladatokat, lépéseket. Ez nem működik. Hatékonyan és a civil társadalom tagjaival közösen karöltve kell ezen a kérdésen dolgoznunk. A REN hálózat már dolgozik ezen, és hogyha akár arról van szó, hogy ennek a hálózatnak a munkáját jobban meg kell támogatni anyagi forrásokkal, akkor én kész leszek erre, és nagyon szívesen fogom támogatni anyagi forrásokkal is. Köszönjük szépen. Az ötödik kérdés a GUE-től jön. Önst asszony. Köszönöm szépen, itt vagyok. Köszönöm szépen, látom. Két kérdést szeretnék feltenni önnek. Az egyik, hogyan tudja a saját munkáját Avramopoulos biztos úrnak a munkájától differenciálni. Nincsen saját főigazgatósága, tehát kitől kap ön tanácsot? Hogyan működik ez a rendszer? Ez nem nagyon tiszta még számomra. A másik kérdésem pedig azzal is összefügg, amit éppen elmondott. Ugye mindenképpen a jogalkotás szeretné átütetni a gyakorlatba, az EU jog konformitását szem előtt tartva, de hogy kép kíván ön fellépni, hogyha az Európai Bíróság például az EU-Kanada PNR egyezményt elfogadja, miközben ez ellen lépnek fel, mert úgy gondolják bizonyos tagállamok, hogy ez nemzeti jogba ill, ütköző, akkor ön hogy, hogyan kíván fellépni? Örülök, hogy a gyakorlati megközelítésre is rákérdezett, hogy hogy fog mindez működni a gyakorlatban. Tulajdonképpen én egy olyan kultúrából jövök, ahol csapatban dolgozunk. Tehát számomra teljesen természetes, hogy a kulcsfontosságú biztosok ezen a területen együtt kell, hogy működjenek, azaz csapatban kell, hogy dolgozzanak. Olyan időkben, amikor a polgárink is azt várják, hogy a biztonság területére és az ezzel összefüggő kérdésekre koncentráljunk. Saját magamat gyakorlatilag úgy látom, mintha én egy extra forrás lennék ebben a csapatban, aki együtt dolgozik a csapat többi tagjával azért, hogy a dossziékat előre mozdítsuk és eredményeket érjünk el a polgárok érdekeit szolgálva. És ez nem csak az Abramopoulos biztosan kapcsolatos munkát illeti, hiszen a radikalizáció visszaszorítását illetően is bőven van feladatunk, de a, az oktatással, a fiatalok korúakkal is összefügg olyan struktúrákkal is, ahol gazdasági támogatást is tudunk nyújtani. Úgyhogy nagyon sok kollégával szeretnék együttműködni, és üdvözlöm azt a tényt, hogy az elnök egy task force-t állított föl, amelyétől én támogatást kaphatok. Bár lehet, hogy névtelenek kívánnak maradni, Azonban fontos tudni, hogy ez létezik, néha hatékonyan tudtak működni, néha nem, de most van egy olyan horizontális munkacsoport, amely a bizottságon belül nagyon fontos hálózat szerepet tölt be és dolgozik. Az EU-s jogszabályok tiszteletben tartása. Az EU-Kanada PNR egyezményt említette, valóban elhangzottak olyan felvetések, amelyel az egész egyetmény struktúrája, struktúráját megkérdőjelezik, hogyan lehet hozzáférni az adatokhoz, milyen korlátozások lépnek életbe. A bíróság ítéletét tiszteletben kell tartani. Ez van. Hatodik számú kérdés, a zöldek nevében Judith Sargentini. Köszönöm, elnök úr. King úr, ön beszélt arról, hogy el kell vágni a terroristák finanszírozásának útvonalát, és a pénzmosás elleni irányelvre vonatkozó irányelv szerzőjeként szeretném hangsúlyozni, hogy valóban fel kell lépni az, a, a nem adófizető trösztöknek a működését, amelyek finanszírozhatják ezeket a cselekvéseket. A brit trösztöket hogyan látja ezen a területen? Nem kéne foglalkozni ezekkel, mint esetlegesen adóelkerülő és potenciálisan finanszíroz, terrorizmus finanszírozó eszközökkel. Önnek nincs politikai tapasztalata, bár diplomataként és főtisztviselőként működött ugyan, ám szeretném tudni a brit kormány miért nem politikai szereplőt nevezett ki biztos jelölként? Ez egyfajta jelzés annak, hogy a Nagy-Britannia szeretné depolitizálni az Európai Bizottságot, és inkább csak a tanácssal szeretné együttműködni a Brexit fényében? Köszönöm szépen. Hogy kezdjem a végén a választ? Nem vagyok politikus, való igaz. De mondjuk az elmúlt 25 évet az életemből a politikai tengerben úszva töltöttem. Én nem akarok politikát csinálni, ezt a tárcát vezetve, ám a politikai ismereteimet szeretném felhasználni e témadoszia előrevitelében. Szerintem ez a tárca, vagy ez a szerepkör nem úgy fest, mint egy fajta másodosztályú vagy, vagy szabadidős tevékenység. Én nagyon becsülöm Juncker elnök úr bizalmát, és szeretném viszonozni azt olyan keményen együttműködve, dolgozva és annak együttműködve, ahogy csak lehetséges. Szerintem az én jelölésembe, vagy a, a, a, a szerepkörömbe és a szélesebb körű Brexit összefüggésében nem lehet semmit bele értelmezni. Én nem a brit kormány képviselőjeként szereplek itt, és hogyha a Brexit kérdésében, vagy a brit kormány pozícióját kérdeze, kérdeznének, azt hiszem a brit kormány ugyanezt válaszolná. Itt most az adott téma felelőseként vagyok itt, azokért a tevékenységeket felelősen, amelyek a tárcámba esnek. A terroristák finanszírozása rendkívül fontos kérdés, ezzel foglalkozni kell, és üdvözlöm az ebben kifejtett munkáját, mint jelentéstevő. Én a lehető leghamarabb szeretnék komoly javaslatokat kidolgozni ebben a témában, mert ön is ismer, a szankciók és a bűncselekmények összekapcsolásban, a lefoglalások, a bűncselekményekkel érintett a vagyonok lefoglalása, a pénzmozgások ellenőrzése és lefoglalása, és a terroristák forrásainak beazonosítása tekintetében, és a trustok kérdésében is és az általam tett eskü alapján fogom ezt tenni, nem brit érdekeket követve, vagy brit állampolgárként, hanem a bizottság tagjaként. Hetes számú kérdés az EFDD részéről Jared Padden. Jó estét, King úr! Az első kérdésem az, hogy vajon miért jelöl egyáltalán az Egyesült Királyság egy biztost? 12 héttel ezelőtt volt egy népszavazásunk, ahol a többség arra szavazott, hogy hagyjuk el Európát, de ha önt hallgatom, az a benyomásom, hogy semmi sem változott. Minden a szokásos kerékvágásban folyik. És az ön függetlenségének az is része, hogy önnek az EU érdekei, és nem pedig az Egyesült Királyság érdekei mentén kell dolgoznia, és nem szabad elfogadnia semmiféle utasítást a brit kormánytól. És két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Ha az Egyesült Királyság és az EU érdeke egy, ellentmondan egymásnak, akkor ön melyik, melyiket követné? A második, hogy mit gondol, meddig fog tartani az ön kinevezése, hiszen az Egyesült Királyság hamarosan elhagyja az EU-t, ha csak nem mély asszony nem gondolja komolyan a Brexitet, és a, tekintve az ön kiváló pályáját, ez ezt jelezné. Én nem értek teljesen egyet önnel, de hadd próbáljak mégis választ adni egy-két kérdésre. Nem gondolom, hogy önnek bármit is bele kellene magyaráznia az én jelölésembe. Ez nem jelent semmit a Brexit kontextusában. Nem azért jöttem, hogy a brit kormány álláspontját védjem, vagy magyarázzam, de mély miniszterelnök asszony kristálytisztán kifejezte azt az álláspontját, hogy a népszavazás eredményét tiszteletben fogja tartani. Ami azt illeti, hogy én mennyi ideig fogom betölteni ezt a posztot, ez egy igen ravasz módja annak, hogy a tárgyalások kimenetelére kérdezzen rá, amelyet, amelyre nem tudok válaszolni, nem tudom kommentálni a tárgyalási folyamatot, amely valójában még el sem kezdődött hivatalosan. Ami pedig az esküt illeti, én nagyon komolyan veszem ezt az esküt, és ezt tiszteletbe fogom tartani, engedelmeskedni fogok az esküben foglaltaknak, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben függetlenül fogom betölteni a feladatkörömet, és nem fogok utasítást kérni, sem pedig elfogadni semmilyen kormánytól, vagy semmilyen szervezettől, testülettől, vagy entitástól, és én így fogom betölteni a biztosi munkakörömet. Question number eight on behalf... Nyolcas kérdés az ELNF részéről. Atkinson asszony. Üdvözlöm, Julian úr. Mindjárt megfogalmazom másként, ahogy Batten úr fogalmazott. Engem kifejezetten irritál, hogy ezt a pozíciót be kívánja tölteni, mert június 23-a óta egyszerűen megváltozott a helyzet. 65 millió olyan brit polgár képviseletében érkezett, amelyeknek nagy része úgy döntött, hogy ki akar lépni nem nekik dolgozik, hanem nekünk kell felelni, és nekünk kell válaszolnia. Örülök, hogy azt mondja, hogy a biztonság nemzeti hatáskör, de hogyha meghallgatja, hogy milyen viták zajlanak itt, akkor itt a szabad határokról, szabad mozgásról beszélünk. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy, hogy gondolja, hogy a dzsihadisták valóban betartják majd az alapvető jogokat. Nemzeti biztonság például Magyarországon is egy nagyon fontos tényező, mert a külső határok védelme egyszerűen lassan kiszalad a kezükből. Egyetért azzal, hogy hogy azt a fajta politikát, amit Orbán Viktor folytat, azt itt el kellene terjesztenünk az Unióban? Köszönöm szépen. Nem azért vagyok itt, hogy az otthoni politikát terjeszem elő, nem ez a célom. Biztos jelöltként vagyok itt, és hogyha megkapom a kinevezést, és leteszem az esküt, semmi problémám nincs ezzel nagyon, és alá tudom vetni magamat az eskü tartalmának. Általános európai érdekek vezérelnek, és minden európai polgár érdekét kívánom szolgálni. Beleértve azokat az embereket is az Egyesült Királyságban, ameddig ugye EU-s tagok vagyunk, és mindaddig, amíg le nem jár a mandátumom. Ami a biztonság kérdését illeti, illetve az, hogy ez a hely, illetve Európa segítségül szolgálhat-e? Igen, én úgy hiszem, hogy igen. Ezért olyan fontos ez a feladat, amit be kell töltenem, és amit el is mondtam a bevezetőmben. Egyetértek azzal, hogy a dzsihadista terroristák nem tartják tiszteletben az alapvető jogokat. Ezért van szükségünk arra, hogy a dzsihadisták ellen harcoljunk, fellépjünk, és a saját védelmünket megerősítsük, és ne hagyjuk őket befolyásolni a saját országunkat. Köszönöm szépen, biztos jelölt úr. Most indul a második forduló. A Libeszakbizottság tagjai tesznek föl kérdéseket. A 9 eszemú kérdéssel folytatjuk. A, csak jelzem, hogy a torok tartották az időt, és a képviselők eddig tartották az időt, kérem maradjunk ilyen fegyelmezettek tehát. 9. Tomás Zsavszki úr. Köszönöm King úr a kiváló bevezetőt. Remélem, hogy én angolom is lesz olyan jó egyszer, mint az ön francia tudása. Tekintettel arra, hogy Nagy-Britannia részt vesz majd a harmonizációs folyamatban, a biztonságpolitikában és a bevándorlási kérdésekben, miután a Nagy-Britannia kilép az EU-ból, az opt-out záradékok fenntart hatását fenntartja, vagy lehet, hogy egy közelebbi partneri viszony fennmarad majd ebben a témában, akár a Brexit után, és a Britannia és az EU között? Köszönöm. Ez a második néppárti kérdés volt. Biztos előtt úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdést. A probléma azzal az, hogy, hogy egy, egy struktúrát választ adjak az ön kérdésére. Az az, az a probléma, hogy megint azt kérdezi tőlem, hogy, a, hogy mi a brit kormány álláspontja bizonyos szakpolitikákban, és hogy e, megjósoljak egy tárgyalási folyamatot, annak az eredményét, amely még el sem indult. Remélem, hogy megbocsájt nekem, hogyha a válaszomban csak a következőkre korlátozom mondandómat. Ahogy többször elmondtam, én hiszek abban, hogy ez a biztonságpolitikai kihívás, ezek a fenyegetettségek, amelyekkel szembenézünk, ezek közös kihívások, mindannyiunkat érintik Európában. Ha a brit kormány meglépi azt, amit, amit kinyilvánított, azaz, hogy tiszteletben tartja a népszavazás eredményét, akkor is London két óra vonatútra lesz Párizstól, és két óra vonatútra lesz Brüsszeltől a dzsihadista terroristák nem nagyon veszik majd figyelembe, hogy Párizsban vannak-e, vagy Brüsszelben, vagy Londonban, nem tesznek különbséget e fővárosok között, és nem nagyon érdekli őket, hogy az EU-ban vagy EU-n kívül van egy ország. Ebben az értelemben továbbra is közös érdekünk lesz az mindig is, hogy fellépjünk-e fenyegetések ellen. Köszönjük. A tizedik kérdés, a második SND kérdés, Sven Loreston kollégától. Köszönöm, Elnök úr, tisztelt biztos jelölt úr! A portfóliója részeként az ön feladata lesz a hatékony és összekapcsolható információcsere rendszerek fejlesztése. Ön támogatná a magas szintű szakértői csoportok létrehozását, illetve azok munkájának a folytatását. Ebben a kontextusban tudná, le tudná írni részletesebben, hogy milyen elképzeléseket fog ön prioritássá tenni, és hogy támogatná-e ön azt, hogy egy szuper adatbázist hozzon létre ez a munkacsoport, tehát ahelyett, hogy különböző adatbázisok, hát mint például a Eurodac, egy nagy európai adatbázis jöjjön létre. És el tudnám mondani, hogy milyen kockázatokat lát ön az ilyen eh, hatalmas adatbázisok létrehozásában, hogyha a személyes adatok védelme szempontjából nézzük. Ön azt mondta, hogy eh, az ön számára nagyon fontos a személyes adatok védelme, illetve a biztonság közötti egyensúly. Tehát mit gondol egy ilyen szuperadatbázisról, hogyan látja ezt megvalósíthatónak? Köszönöm. és nagyra értékelem azt, hogy milyen háttérrel kérdezte tőlem ezt, hiszen egyértelmű, hogy önnek mélyreható tudása van az adatvédelemmel kapcsolatban. Azért is említettem a nyitó hozzászólásomban ezt, mert úgy vélem, hogy ez a munkacsoport nagyon fontos, nagyon fontos kérdésekkel foglalkoznak. Remélem, hogy együtt tudok velük majd dolgozni, és hogy minél gyorsabban halad majd előre a munkájuk. Egy 2017-re tervezett beszámoló alapján szeretnék egy feszesebb időkeret alapján együtt dolgozni velük. Meg kell vizsgálniuk a legális, a technikai és a működtetési aspektusokat is a rendszerek hálózatában, amelyen most rendelkezünk, és azt remélem, hogy több lehetőséget is megvizsgálnak majd, nem csak egy modellt, amelyet ön említett. És a lehetségek, lehetőségeknek ezt a körét megnézve az alapjogokat, és különösen az adatvédelmet nagyon is szem előtt fogják tartani, ez lesz a munkájuk középpontjában. Erre szükség van, amikor a lehetőségek között válogatunk, ugyanis a rendszerek csak annyira jók, amennyire a bemenő adatok, a feldolgozás, illetve az, hogy ki és hogyan kapja meg utána az eredményeket. Tehát meglátjuk, hogy van-e alkalmazási területe egy közös adatbázisnak. Remélem azt a lehetőséget is megvizsgálják, hogy az egyes rendszerek hogyan tudnának kommunikálni egymással, és az egyik lehetőség az, amelyet ön is említett, a közös adatbázis de bármely lehetőséget vizsgálják is, bármilyen ajánlással állnak is elő, számomra egyértelmű, hogy az adatvédelmi szabályokat be kell tartaniuk. És nagyon szívesen számolok be a szakbizottságnak a fejleményekről ezen a nagyon fontos területen is. 11-es e kérdés, második LCR e kérdés, Helga Stevens-től. Sir Julian, hát kérdezzem, hogy a tagállamok nemzeti vagy EU-s programokon keresztül szorosabban egyet kellene működnünk az internetes szolgáltatókkal, hogy megfelelő adatokat szolgáltassanak annak érdekében, hogy a terrorista cselekményeket visszaszoríthassuk. És e tekintetben a bíróság az EU-Kanada PNR egyezményre vonatkozóan ugye ítéletet hozott. Vannak olyan javaslatok, aminek értelmében eh, a vonatokra és a hajókra vonatkozóan is gyűjteni kellene az utasok adatait, és ezzel is visszaszoríthatnánk a terrorista eh, cselekményeket. Köszönöm szépen. Az internetes eh, szolgáltatókkal való együttműködést illetően azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos terület Számos aspektusa van. Az egyike ezeknek, amelyeknek nagyon is tudatában vagyok, és amelyek, amelyre vonatkozóan a radikalizáció felmerül, az a gyűlöletbeszéd és a terrorista propaganda, és ez mind felveti azt a kérdést, hogy mi a legális, mi nem legális, mi illegális, mi az, ami megengedett, mi az, ami kötelező, illetve büntetendő, és ezért az internetszolgáltatókat is be kell vonni a kérdések és problémák megoldásába. Az internetes fórum a tagállamokat és az internetes szakembereket is egy asztalhoz ültetheti, meg kell néznünk, hogy ez hogyan működhet a gyakorlatban, és előrébb kell vinni ezt a munkát. Az EU-Kanada PNR egyezményről ön már beszélt, illetve a főügyészek véleményéről. Az ítéletet meg kell várni, de hogyha ebből bármiféle kérdés levezetendő, akkor az ítélet lesz az irányadó. A PNR-t illetően és annak kiterjesztését illetően, ugye amikor ez vitatárgya volt, akkor az volt a döntés annak idején, hogy ne terjesszük ki a PNR egyezményt, a különböző közlekedési módozatokat, legyen itt szó ugye a vonatokról, vagy a hajókról, ahogyan is említette. És el tudom képzelni, hogy ez részben azért is történt, mert az adatmennyiséget illetően ez egy exponenciális növekedést jelentene, a gyűjtendő, illetve feldolgozandó adatokra gondolok, és nem úgy, mint például a légitársaságok esetében ezek a ezeket az adatokat nem úgymond a normál ügymenetben gyűjtötték volna össze. Hogyha megnézzük még egyszer a PNR végrehajtását, és hát ez programozva van, azt követően, hogy hatályba lép, azt gondolom, hogy nyitottnak kell mutatkoznunk, le kell vonni a következtetéseket abból, hogy hogyan kerül átültetésre, hogyan lehet esetleg kiterjeszteni de bármilyen ilyen kiterjesztetés, még egyszer mondom, hogy az arányosság és a szükségesség elvével összhangban kell, hogy megtörténjen. Köszönöm. 9 perc későbben csúszásban vagyunk, úgyhogy, és nyilván mindenki fád, és egy kicsit ezért kérek mindenkit arra, hogy figyeljen oda az időre, nem akarok a kalapáccsal élni. 12-es kérdés, a második Aldet, Natalie Grisbeck asszony teheti fel. Tisztelt biztos jelölt úr, az ön missziós levele egyértelművé teszi, hogy milyen stratégiai kérdések tartoznak ehhez a portfólióhoz. A kiberbiztonság és a digitális biztonság megerősítése ezek közé tartozik, és nagyon röviden annyit tudnék mondani, hogy a bűnözői és a terrorista hálózatok egyre inkább használják a digitális technológiát és az internetet, néhány napja egy Franciaországban megvalósított merénylet kizárólag az interneten zajlott le. Melyek az ön prioritásai ezen a területen? Másodszor a gyermekek szexuális kizsákmányolása az interneten szintén nagyon problémás. 2011-ben született ugyan egy irányelv, de minden nap látjuk ennek a korlátait ha az Európai Parlament szavazása lehetővé teszi az ön számára, hogy biztossá avanzsáljon, akkor mit tenne ezzel? Um, uh, merci de, de vos questions. Köszönöm szépen a kérdést, és megragadnám az alkalmat arra is, hogy kifejezzem a szolidaritásomat Franciaországgal ebben az időszakban, hiszen nagyon nagy munka áll előttünk, olyan sok merénylet történt, és nagyon gyakoriak is ezek a támadások. Ami a kibertámadásokat illeti, úgy gondolom, meg kell erősítenünk a rugalmasságunkat, és szeretném prioritásként kezelni a hálózati és információs rendszerekről szóló irányelv végrehajtását, Biztos vagyok benne, hogy a tagállamoknak már vannak terveik a kibervédekezésre, és hogy már megbírkoznak valahogy most is az incidensekkel. És üdvözlöm azt tényt, hogy egy közmagántársulás is alakulóban van, és ez egyébként visszautal az előző kérdésre is, tehát a vállalkozások és a hatóságok között együttműködés körvonalazódik, hogy a további munkának legyen finanszírozása. És azt hiszem, hogy ezt csak támogatni tudjuk. Ami a gyermekeket illeti, és a 2011-es irányelv utánkövetését, én nagyon is tisztában vagyok ennek a kérdésnek a fontosságával. és azt szeretném, hogyha mi a bizottság részéről továbbra is követnénk az irányelv megvalósulását, és hamarosan elnézést kérek, hogy kisé késik ez a beszámoló, de még idén el fogjuk készíteni az először a jelentést. 13-as számú Barbara Spinelli a GUE második kérdése egyébként. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt ülök, itt ülök. Augusztus 23-án a francia és német belügyminiszterek bejelentették, hogy a pozsonyi csúcson azt fogják kérni az Európai Bizottságtól, gyakorlatilag öntől majd, hogy egy, irá, egy irányelvet hozzanak létre, egy inkrecipiós, tehát a, a, a irányelvet, amely a titkosítás titkosításra kér, kérné föl a személyes adatok titkosításának felfedésére a nagy internet forgalmazó vállalatokat. Ugyanakkor ezt erősen bírálták ezt a javaslatot a magánszféra védelmében működő civil szervezetek, és a francia hatóságokhoz is fordultak. Mert az állampolgárok túl nagy kockázatnak vannak ítélve, a hackerek és a akár terrorista veszélyt is jelenthet, ha felfedik a titkosításnak, a személyes titkoknak és a magánszférának ezt a védelmét. Az állampolgárok biztonságát, tehát ön szerint Sörking King nem fenyegetheti ez a lehetőség alternatív hozzáférést is akár találva a személyes adatokhoz az interneten. Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy felvetett ezt a nagyon fontos kérdést. Az internet, ahogy a legutóbbi kérdések is világosra tették, központfontosságú a napi életünkben, a napi élet technikáinkban és a magánéletünk vitelében is. Ezért fontos, hogy a magánszféra védelme az online világban csak ugyanúgy megvalósul, mint a fizikai valóság világában és a, a biztonságos kommunikáció, a titkosított személyes kommunikáció az interneten ennek a része, és minden állampolgár kell, hogy élvezhesse a magánszféra beli védelmét. E tekintetben is. Az is tény, hogy titkosítással élnek nagyon-nagyon gonosz emberek is. A terroristák például az előbb említett Franciaország támadások során is jól ismert titkosító eszközt használtak a tervezésbeli kommunikációjukban. Nem csak terroristák, hanem, hanem bűnözők, pedofilok is ilyen titkosított internet hálózatokat használnak. Úgyhogy egyszerű választ nem igen lehet adni erre a kérdésre. Nyilván nincs egy, egy vagy varázspálcával megoldható egy egyedi megoldás, egyszerű megoldás. Én szerintem egy rendszer szerű megoldásra van szükség, a rendszerbeli gyenge pontokat kell felfednünk, amelyeken, amelyeken keresztül ellenünk felléphetnek, vagy amelyekkel visszaélhetnek harmadik felek. Hát a rendszer gyenge pontjait kell megkerülnünk. Nem egyszerű téma ez, és nagyon örülök annak is, hogy az internet fórum létrejött, és egy olyan szakértői fórumot kínál, ahol tag, tagállami szakértők és gyakorlati szakemberek is vizsgálódnak, és olyan ajánlásokat dolgozhatnak ki nekünk, amelyeket nagyon szívesen megmutatok majd velük is, és önökkel is. Question 14, second. 14-es kérdés. Krisztin Lambert a zöldektől. Köszönöm szépen, elnök úr. Én az együttműködést emelném ki a harmadik országokkal ezen a területen. Többször említettük már Kanadát, de természetesen sok más ország, Törökország, Afganisztán is említhető lenne. És az együttműködés kérdése, valamint a, az alapvető jogok tiszteletben tartása is egy olyan kérdés, amit itt figyelembe kell vennünk. A kiadatás, valamint bizonyos országok érintettsége, az elszámoltathatóság, valamint a hatékonyság olyan esetben, amikor is rá kellene mutatni azokra, akik a nemzetközi jogot nem tartják be. Harmadik országokkal való kapcsolatainkban kérdésem az, hogy a nagyobb átláthatóságot hogyan kívánja biztosítani, hogy ezek az alapelvek, amelyeket fontosnak tartjuk valóban, tartunk valóban betartásra kerüljenek és tiszteletben tartsák az érintettek. Nos, az alapelvek, hogy hogyan is járjunk el a harmadik országokkal szemben, azok ugyanazok, mint amelyeket alkalmaznék a tagállamokra és az Európai Unión belül és ez az oka annak, hogy azok a fellépések, amelyek a nemzetközi jog hatáján kívül esnek, és szembe mennek az alapvető jogokkal, azok tiszteletben tartása, akár itt az adatok megtartására is gondolok, hát ezek mind olyan kérdések, amelyeket kritizálni kell, ahogyan ez a tisztelt ház és képviselő meg is tették. Azt gondolom, hogy a jó együttműködés ellen nem tehát a jó együttműködésnek meg kell maradni, nem szabad, hogy bármi is eltántorítson bennünket ezelől, és hogyha például az USA-val való partnerségre utalt, akkor én azt gondolom, hogy hál' Istennek azoknak az előfeszítéseknek, amelyet itt a parlamenten belül is tettek, egészen pontosan ezen a szakbizottságon belül, akkor azt gondolom, hogy most jobb alapokon nyugszik ez, mint korábban. Nem azt mondom, hogy tökéletes a helyzet, de mindenképpen jobb irányba haladtunk. A Privacy Shield és a, az átfogó megállapodás sokkal jobb helyzetbe hozott bennünket, és ezért a stratégiai együttműködés valóban konzisztensebb mindazokkal az értékekkel kapcsolatban, amelyeket magunkkal szemben is fontosnak vélünk. Az EFT koordinátorától Laura Ferrara kérdez. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok, Julian úr. A belső biztonságért lesz önfelelős, és a Juncker féle kinevezés és a Task Force-tól függetlenül, tehát más biztosokkal való együttműködésétől függetlenül, nem teljesen világos számomra, hogy az önmandátuma mire fog kiterjedni, illetve hol húzzuk meg a határt az önmandátuma és a többiek mandátuma között. Gondolok itt Avramopoulos és Jurova biztosokra és az ő portfóliójukra. Terrorizmus elleni harc, ez egy fontos hívószó, de konkrét utalásokat vártam volna öntől a szervezet bűnözésre vonatkozóan is, ami egy nagyon fontos jelenség a terrorizmus mellett. Szándékozzik-e a bizottság a biztonság ügyében fellépni, anélkül, hogy a szervezet bűnözés ellen is fellépne, teljes komplexitással tekintve, mert eddig úgy tűnik, hogy nincsenek konkrét intézkedések. 2013-ban a parlament jóvá hagyott egy állásfoglalást, továbbiak is szerepelnek még a napi renden, és ezek érintenék a különböző EU-s intézményeket is. A kérdésem az, hogy ön ezeket az ajánlásokat hogyan kívánja tovább nyomon követni, akár a prioritásainak a listája tekintetében. Köszönöm. Köszönöm, hogy röviden szólhatok erről a nagyon fontos témáról, a szervezet bűnözésről is, amely természetesen ennek a szakbizottságnak is fontos témája. Ez a jelentés azt gondolom, hogy jó lehetőséget biztosít arra, hogy mélyebb vitát folytassunk erről a területről és erről a problémáról. Várom is ezt a vitát. Azt gondolom, hogy az egyes prioritások, amelyeket önök itt a kollégák felvázoltak, hogy a korrupció ellen fellépjünk, az elkobzást is említettem már, illetve hogy az új formájú bűn, bűncselekményekre is utaljak itt a környezetvédelemmel kapcsolatban, akár a vadorzók tevékenységre utalnék, illetve vadállatoknak a, az illegális szállítására és eladására, az velük való kereskedelemre. Azt gondolom, hogyha visszatekintünk, és 2013-at említette ön is, az egy sikeres folyamat volt, amikor nagyon sok olyan állásfoglalás és jelentés született, amelyel felléphetünk az ilyen illegális fellépések ellen. És közben is voltak fontos előrelépések az összes rendelkezésre álló EU-s eszközt, akár az ügynökségeken belül is fel kell használni, hogy a kiberül, kiberbűnözés és a szervezetbűnözés ellen hatékonyan fel tudjunk lépni. És azt gondolom, hogy a határaink mentén és azon kívül is ezt nagyon fontos témával kell emelnünk a harmadik országokkal folytatott eszmecseréink során. Hogyan is kívánunk dolgozni? Nos, hát elmondtam, hogy meg kell majd nézni, hogy hogy dolgozom a gyakorlatban. Egy csapatnak vagyok egy tagja, közösen akarok között működni, nagyon sok biztossal, akik a különböző témákban érintettek, és önök felé fogok elszámolni a fellépéseknek a biztonsági vetületét, illetően köszönöm. 16. második INF kérdés Janice Kinzontól. Igen, megint csak a brit érdekek érdekében júliusban, az előző szerepkörében ön találkozott brit határőrökkel. Én, én is találkoztam több alkalommal e tisztviselőkkel, és ők elmondták, hogy személyes biztonságokat féltik, mert zsihadi támadások történtek, zsihadi támadások Tereza May, akkor, aki belügyminiszter volt, kapott tőlem két kérdés, hogy vajon a francia fél egyeztete, hogy a határőrizet, a brit határőrizet, illetve hat, biztons, előtelős ne Franciaországban történjen, hanem a saját biztonsági övezetünkben, hogy ezek a tisztviselők ne legyenek kitéve veszélynek. Nagyon a brit állampolgárok védelme rendkívül fontos számomra. Ön hogyan látja ezt? Uh, uh, no, százszerzelek egyetértek abban, hogy a brit állampolgárok védelme és az Európai Uniós állampolgárok védelme éppen a lényege ennek a feladatkörnek, amelyet el szeretnék látni. Nem akarom elkerülni a kérdést, de megint mondom, ma este nem azért vagyok itt, hogy az előző feladatomról beszéljek, amikor a brit kormány képviselőjeként dolgoztam, bár abba tapa, azon tapasztalatokra támaszkodhatok az új feladatköröm ellátásában. Az egyik ilyen tapasztalat éppen az, hogy nagyon szorosan együttműködtem több éven át, és rendkívül intenzíven az elmúlt hónapokban a brit határőrizeti szervekkel és tisztviselőkkel, amelyek, akikről ön, ön is beszélt, kiváló munkát végeztek, és köszönöm a lehetőséget, bár nem ez a fő témája meghallgatósunknak, hogy, meg, hogy, hogy megköszönjem az Észak-Franciaországban kifejtett munkájukat, amikor a Franciaországból és a kontinensről is utazók belépését és kilépését lehetővé teszik. Ha bármilyen intézkedéssel a határok hatékony védelmét erősíteni tudjuk, akkor ezt meg is tesszük kollégáimmal, Avramopoulos biztossal együttműködve legfőképpen. 17-es kérdés Elizabeth Wozenberg-től. Köszönöm szépen. A magam részéről szeretném üdvözölni King urat körünkben. Ön azt mondta, hogy a prioritásai közé tartozik az, hogy a finanszírozási forrásokat szeretné elvenni a terroristáktól. Ma ön visszautalt a bizottság egyes javaslataira. Szeretném megkérdezni, hogy milyen jogszabály javaslatokra számít, milyen európai program fogja majd felügyelni a terrorizmus finanszírozásának az áramlásait, és hogy ez lefedje majd az összes európai kifizetést. Ugyanis ezeket a pénzmozgásokat nem fedi le például a létező program, az Európai Unió és az Egyesült Államok között érvényben lévő program. Köszönöm szépen a kérdést! Azt gondolom, hogy ez kapcsolódik egy korábbi kérdéshez, amely arra vonatkozott, hogy mit tehetünk konkrétan a terrorizmus finanszírozásának visszavágása érdekében. Az EU és az Egyesült Államok közötti megállapodás, amelyre ön is hivatkozott, egy nagyon hatékony rendszer. Még ha az emberek nem is küldenek nagy összegeket egymásnak, néha a pénzmozgások nyomon követése rendkívül nagy segítséget nyújthat a nyomozásban. Szó szerint több száz ilyen nyomot találtak a rendszerben a brüsszeli és párizsi terrorista támadások után, és ezek nagyon-nagyon hatékonynak bizonyultak. Azt kérdezte ön, hogy vajon ezt a megállapodást tükrözni fogja-e az a rendszer, amely az uniós tagállamok között is érvényben lesz majd, vagy legalábbis a SEPA területen belül. Ha jól tudom, akkor körülbelül három évvel ezelőtt már megvizsgálták ezt a kérdést, és akkor egy olyan ötlet találtak, elő, amelyet végül nem fogadott el a bizottság, de szerintem a mostani veszélyes helyzet és a fenyegetettségeink megváltoztak, ahogy az egész meghallgatás során is emlegettük. Tehát úgy gondolom ideje lenne ezt felülvizsgálni, Eh, újra megvizsgálni ezt a témát, és eh, előállni bizonyos opciókkal, nem tudom, hogy azok melyek lennének, és ezt még idén meg kéne vitatni. Thank you. Question 8. Köszönjük szépen. 18-as kérdés, az SND részül a harmadik kérdés. Mikrofon nélkül nem halljuk sajnos. Niedermüller úr. Három rövid kérdésem lenne először is. A megbízó levél alapján ön lesz a felelőse azokért a kezdeményezésekért is, hogy az Európolnak a terrorizmus ellenes centrumának a munkáját is előmozdítsa. Erre vonatkozóan mik az elképzelései? A legutóbbi európai ö, kezdeményezések az adatgyűjtések kapcsolatban, a, illetve a titkosítással kapcsolatban számos kérdést vett föl, erre is várnám a reakcióit. Aztán vannak olyan ö, intézkedések, amely ellen, például a Safe gondolok, amelyre, amelyre vonatkozóan európai bírósági ítélet született, amennyiben a bizottság nem javasol olyan ö, ö, politikai eszközöket, amelyeket később a, bizot, a bíróság esetleg elutasít, akkor ö, hogyan képzeli el munkájukat. Na most, ha jól értettem, nem nagyon tudok hozzáfűzni más, mint amit már eddig volt alkalmam elmondani a titkosítással kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az online világban ez az egyik alapvető fontosságú elem. Azt gondolom, hogy a magánéletünk megvédéséhez nagyon fontos eszköz. Említettem már a terroristákat, a pedofilokat. Nagyon nehéz megállítani ezt a folyamatot, de mindenképpen az internet szolgáltatókkal közösen kell leülni ahhoz, hogy egy eszmecserét folytassunk arról, hogy hogyan járhatunk el. Az ajánlások önmagukban is nagyon nehezek. Europol és kiberbiztonság. Az Európol vezetőjével mindenképpen együtt kívánok működni annak biztosítására, hogy megkapja a megfelelő eszközöket, pénzügyi eszközökre gondolok, szakmai tudásra, felkészültségre, annak azért, hogy a rendelkezésre álló eszközöket hatékonyan fel tudja használni és a szakértőket pedig fel kell kérni arra, hogy osszák meg a tudásokat, konkrét példákat mutatva, hogy hogyan lehet jól együttműködni, és már említettem korábban, az Operation Fraternity is egy nagyon jól működő kezdeményezés volt. Nagyobb információcserére lenne azonban szükség a tagállami hatóságok között és az érintett Well, I hope you're going to help me uh, to do good legislation. Where Jobb jogalkotás természetesen még szerepelt az, önök, az ön kérdésében, de én is elmondta az expozémban, hogy át kell ültetni a gyakorlatba mindazt, ami tulajdonképpen már közös döntésként megszületett. Nem szabad megtántorodnunk ezektől az eszközöktől, ezektől az intézkedésektől, mert ezek minőségi jogalkotást fognak eredményezni, amely kiállják majd az próbáját és az alapvető jogok struktúráját, amelyet már korábban felvázoltam, mindenképpen erősíteni fogjuk. Nagyon részletes volt ez a kérdés, úgyhogy hagyd kérjem azt, hogy tényleg szorítkozzanak a megadott időre a kérdések és a válaszok megadásánál is. Köszönöm szépen, kollégák! question, Mr. please. 19. kérdés következik, Ale Ahotól. Julian, szóval Julian, szeretném a nézeteit hallani azon jogszabályokat és javaslatokról, amelyek az európai biztonság ügyi stratégiát érintik. Például a, a lőfegyverekkel foglalkozó irányában, mely a bizottság szerint megakadályozná a turisták könnyű hozzáférését a, a fegyverekhez. Én szerintem inkább a, a, a, a fegyvert joggal birtoklók érdekeit sértik ezek a jogszabályok és nem az illegális fegyverhez jutást, vagy a bűncselekményeket nehezítik meg. Ön szerint ez a javaslat tiszteletben tartja az arányosság, szükségszerűség és szubszidatás elveit, valamint a jó minőségi jogszabályokatás követelményeit? Másodszorban az intelligens határok csomag és a kilépési-belépési rendszer konkrétabban egy agályos kérdés is felvetett, miszerint az adatok hozzá, hozzáférés és, és tárolás a rendvédelmi szervek részéről túlzott. Nem feltétlenül hoz hozzáadott értéket, nem mindenki győznek meg ezek az érvek a parlamentben. Ön hogy látja az egyensúlyt a rendvédelmi adatkezelés, rendvédelmi érdekor adatkezelés és az állampolgári magánszféra védelmek között? Köszönöm a kérdést. Több ilyen kérdés, több, több kérdés többször elhangzott. Igen, sem sokszor két-három kérdést tesznek föl, és egy perc, 20-30 másodpercet vesznek igényben, és aztán azt kérik a biztos előttől, hogy két-három kérdésre válaszoljon a rövid időben, de hát ha több kérdés, az akkor több időt tesz igénybe a válasz, parancsoljon biztos előtt úr. De kiváló kérdések, köszönöm. Tudják, hogy, hogy hova fog ez csúszni majd. Kérem, hogy az időt tartjuk, mert különben Biztos, hogy hát ez mindig így fog alakulni, ha jön majd meghallgatásra. Jó, az első kérdés, tűzfegyverek. Már hogyha jóvá hagyjuk az ön jelölését, ha minden jól megy, és a koordinátorok el, így döntenek. Köszönöm. Az első kérdést illetően a lőfegyverek ügyében a megnyitó beszédemben elmondtam, szerintem, remélem, hogy jól, hogy szerintem az, az, a legnagyobb kihívás, az első kihívás az illegális fegyver kereskedelem elleni fellépés, és itt együtt akarok működni az Európollal, az ISZ rendszerrel, az Interpol rendszerével, az IARMS rendszerrel, harmadik országok beli partnerekkel. Szerintem jó munkát végeztek már az EU és a Nyugat-Balkán közötti párbeszédben, és ezt tovább kell folytatni, erősíteni, ezt az együttműködést, talán kiterjeszteni más országokra is, hogy hatékonyan felléphessünk a ülőfegyverekkel való illegális kereskedelem és mozgás ellen. Ha le tudunk csapni, úgymond, az illegális fegyvermozgásra, az kapcsolódik valamiképpen természetesen a legális fegyvertartás szabályának szigorításához is, mert, mert itt azért van kockázat az átfedésben, és üdvözlöm, hogy születtek döntések már a, a fegyverek újra élesítése témájában, a már forgalomból kifogyott fegyverek újra aktiválása, mert a Párizsi támadásnál is voltak ilyen fegyverek, amelyek már kivontak a forgalomból, és aztán újra élesítették őket. Ám feltétlenül érzékenyek kell legyünk a legitim fegyverhasználók és fegyvertulajdonosok érdekei tekintetében. És itt ezt is, itt is körültékítő szeretnék lenni, abban, annak érdekében, hogy fenntartsuk a megfelelő egyensúlyt. A Smart Borders, intelligens határok és kibelépési rendszerek ügyében. Ez egy új javaslat, komoly érvelés és, és vita áll mögötte. Én szeretnék szorosan így működni Avramopoulos biztossal, a ebben a témában, hiszen ő a fő felelőse. Hiszen van itt egy biztonsági dimenziója a külső határok ellenőrzésének, és hogy a alapjogok kerette és a jogszerűség, arányosság, szükségszerűség elveivel, elvei tiszteletben tartva szerintem jól tudunk majd itt eljárni. Köszönjük szépen. 20. kérdés Louis Michel-től az AD Igen, köszönöm, biztos jelölt úr. Egy nagyon konkrét kérdésem van. A terrorizmusról szóló irányelv keretében, amely jelenleg a trilógus fázisban tart, én ezt egy nagyon komoly lehetőségnek tartom az új utasnyilvántartó rendszerek hiányának a megoldására. Az automatikus utasnyilvántartási adatok cseréje a terrorizmus irányelv keretében egy olyan nagyon konkrét eszköz lenne, ami lehetővé tenné, hogy a tagállamok között adatcsere valósuljon meg. Egy nagyon konkrét kérdésem van, támogatja-e ön ezt a javaslatot? Másodszor meglehetősen korlátozott az adatok cseréje, tehát ön például hogyan gondolja megoldani azt, hogy az utas regisztrációs adatok valamennyi tagállamhoz eljussanak, hogyan lehetne ezt európai szinten megvalósítani? Lehetne közös kockázatelemzést végezni, például azzal, hogyha harmonizálnánk a gyanús viselkedés definícióját. Milyen konkrét intézkedésekre gondol ön ezen a területen? Ah, Köszönöm. Legelőször is azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy az utasregisztrációs rendszerekből kinyert adatokat hogyan lehet elemezni. Az első feltétele mindennek az, hogy ezek az adatok létezzenek. Tehát az első cél mindenképpen az lenne, hogy szorosan együttműködjünk a tagállamokkal, hogy azok is megfelelően használják ezeket az adatokat. Ugyanis amennyire én tudom, kettő vagy talán három olyan tagállam van, amelyik képes egy ilyen rendszer létrehozására. Tehát nagyon sok munka áll még előttünk. Ha ebben sikerre jutunk, és nagyon remélem, hogy így lesz, akkor még mindig ott van az a kérdés, hogy hogyan tudjuk a hatékony együttműködést megvalósítani a tagállamok rendszerei között. Én készen állok arra, hogy a legjobb gyakorlatokat összegyűjtsöm, vagy egy iránymutatást készítsek erről. Ugyanis mindezekben a kérdésekben én úgy látom, hogy ha a szerződések keretein belül tevékenykedünk, akkor is meg kell tenni mindent, amit csak tudunk, hogy egy közös rendszert hozunk létre, ahol a felelősséget is megosztjuk egymással. Ami pedig azt az irányelvet illeti, amelyben leírtuk, hogy mit lehet tenni a terrorizmus ellen, úgy vélem, hogy ebben gyorsan tudunk előre haladni, hiszen már minden pillér együtt van, akár a mindenféle irányba történő utazás, akár a képzés, ez akár önmagában is egy külön téma lehetne, és van egy pillér a finanszírozásról is, ebben is előre kellene lépnünk. Um, Köszönjük szépen. 21-es kérdés. GUE, Martina Andersen képése. A biztonsági megfontolásokat, illetően a Brexitről történő szavazás követően az észak-ír határvédelmet, illetően milyen nyilatkozatokat várhatunk. Hogyan lehet gazdasági bűnözést megállítani az EU külső határán, mielőtt majd vége lesz az ön mandátumának, hogyan fog dolgozni, nyilván lesz egy stratégia, lesz egy terv, de például a vám uniót hogyan kívánja fenntartani, hogyha olyan termékekről beszélünk, amelyek vándorolnak terméként az EU határokon keresztül, hogyan kívánja biztosítani, hogy a határon átnyúló kereskedelemnek a védelme valójában működjön, Észak-Írország vonatkozásában is, amennyiben ugyanis ez nem lesz így, ez katasztrófához vezet. Köszönöm szépen a kérdést megpróbálom megválaszolni, mert hiszen nem egy olyan kérdésről van szó, amely csak amelyet a kormány diktál, amely számára dolgozom még, és hát nyilván itt lesznek biztonsági dimenziók, amelyek, amelyekre figyelembe kell venni. De egy személyes tapasztalatra hivatkoznék a tekintetben, hogy mennyire fontos a, az élet egyszerűen a határ egyik és másik oldalán is. Én is megtapasztaltam ezt, jártam ott, én is mentem át határokon, vannak barátaim, amelyek a határ mindkét oldalán élnek. És nagyon lényeges Dublinban, Belfastban és Londonban is, hogy legyen egy kísérlet arra, hogy azonosítsuk azokat a hátrányokat, amelyeket ön is felvázolt. Ezeknek a részleteit természetesen a tárgyalások során kell megvitatni Nagy-Britannia és az EU27-ek között. Ma nem is kívánok erre vonatkozóan semmilyen megjegyzést tenni, és bizonyára meg is értik, hogy miért. Ez egy jövőbeni kérdés még. Köszönöm. 22-es kérdés a zöldektől, Ábrecht úrtól. Köszönöm szépen. Számos kérdés foglalkozott már nagyon átfogó témákkal is ezekre átfogó válasz is jött. Én azt a perspektívát fűzném hozná, hogy a tagállamokkal való kapcsolata hogyan alakul. Ön már felvázolta a bizottságon belüli pozícióját, hogy hogyan kíván dolgozni a bizottságon belül, illetve a parlamenttel, de hogyan fog az működni a gyakorlatban, hogy a meglévő intézkedéseket, eszközöket valóban végrehajtsák a tagállamokon belül, és hogyan fog öntámogatást kapni a tagállamok részéről a közös olyan fellépésekért, amikor a biztonságra kívánunk koncentrálni de radikalizációra utalnék itt, hiszen a radikalizáció kérdése a börtönökön belül is nagyon fontos téma, amit a tagállamokon belül is napirendre kellene tűzni. Köszönöm szépen. Hát legalább két részre bontható ez a kérdés. Az egyik az az, hogy eh, hogyan tudunk bizalmat építeni a nemzeti hatóságokkal, a másik pedig az, hogy mit tudunk több, még többet tenni, még nagyobb kontextusban, néha a nemzeti hatóságokkal karöltve, néha nem velük, hiszen ott van ugye a civil társadalom, vannak éllovas szereplők a szoktatásban, a börtönökben és számos más területen, akiknek meg kell birkózni a radikalizáció problémájával. Tagállamokkal hogyan tudunk együttműködni? Nos, Ahogyan elmondtam a bevezetőmben, van egy nagyon világos szerepe az EU-nak, a szerződések adta kereten belül, azért, hogy biztassa, hogy segítse, támogassa, hogy a végrehajtást keresztül vigye, a meglévő intézkedéseket és eszközöket, de olyan szerepe is van, hogy megfelelő normákat teremtsen és előrébb mozdítsa az együttműködést. Ugye elmondtam már a nyomozó csoportok munkáját, illetve a parancsot, a nyomozati parancsot, ami megint csak együttműködéssel működne a legjobban. Az intézményeknek is központi szerepe van, amennyiben a tagállamok nem tudnak olyan jól teljesíteni, akkor nekik is támogatást kell nyújtani, és az ügynökségek és a rendszereink is azt gondolom, hogy képesek arra, hogy a tagállamok részéről a bizalmat újraépítsék. Erről is beszéltünk már, de nem csak a tagállamokra kell itt utalnunk, és az ön kérdése is erre vonatkozott. Én hiszek abban nagy szenvedéllyel, hogy a radikalizáció elleni harcot nem az államok teszik, hanem a civil társadalom érhet itt el a legtöbbet. Ezért kell őket szakértelemmel, megfelelő forrásokkal felvértezni Európa szerte, annak érdekében, hogy az emberek saját maguk is alulról szerveződhessenek, és a legjobb gyakorlatokat kicserélhessék egymás között. Köszönöm. Az AFET szakbizottság részéről Paszkú úr tehet fel most kérdést. Köszönöm szépen. Uram, jó tudjuk, hogy jelenleg van egy olyan tendencia, hogy a biztonság külső és belső aspektusait átfedésbe hozzák. Ez, ezzel a helyzettel kell szembenézzünk a biztonságpolitika értelmezésében. Konkrétan ön olyan helyzetbe kerül majd, amely ezen a integráció központja lesz, a külső és belső biztonságpolitika közös izzópontja. Tehát hogyan lehet együttműködni egyrészt azon biztosokkal, akik a külügyekkel foglalkoznak, másrészt koordinálni a terrorista ellenes központtal. Köszönöm a válaszát előre is. Igen, elkezdtem ezzel foglalkozni, találkoztam az ill- ezekkel a hivatalokkal, és pontosan abban az értelemben, ahogy ön is rámutatott arra a tényre, hogy a biztonságpolitikának két oldala van, a külső és belső belpolitikai vonatkozás. És nagyon sok területen mind a kettőt erősíteni kell, és kölcsönösen egymással érintkező témák ezek. Ezért szeretnék együttműködni Margarini alelnökasszonynal és azon bizottságbeli biztos kollégáimmal, akik külpolitikai témákkal foglalkoznak, a lehető legszorosabban hogy a biztonságpolitikai elemek megjelenjenek mainstreaming révén minden szakpolitikánkban, harmadik országokkal folytatott párbeszédeinkben is. Például gondolok itt harmadik országokkal együttműködésre, az, az erőszakos szélsőségesség elleni fellépésben, aztán az a párbeszéd, amelyet harmadik országokkal folytatottunk, arról az inputról, amelyekkel ők támogathatják a mi EU-n belüli deradikalizációs erőfeszítéseinket, aztán a terrorizmus finanszírozás elleni fellépésben tudunk harmadik országokkal együttműködni, és néhány perce kaptam kérdést arról, hogy például a lőfegyverek illegális forgalmazás ellen is fel kell lépjünk, ez is ide tartozik. Néhány témát említettem csak, ahol strukturális kapcsolódás és átfedés van a témák között, és amelyekkel foglalkoznunk kell az Egyesült Államokbeli stratégiai együttműködésünk javítása tekintetében is fel kell vetni a témákat, általános programokban is és konkrét programokban is. Nemrégiben kaptam kérdést a terrorista finanszírozás elleni programjainkkal. A harmadik országkor együttműködésünk ebben a tekintetben is lényegi fontosságú a belbiztonságunk szempontjából is. Köszönöm. 23. kérdés az FDD harmadik kérdése, Button úr. Köszönöm, Claude. Julian. Önnek az a dolga, vagy az lesz a dolga, hogy létrehozza a Biztonsági Uniót, és 2013-ban ezt úgy fogalmazták meg, hogy az EU-n belüli szabad mozgást kihasználják a szervezett bűnözők és a csalók. A személyek és az áruk mozgása az unió belső határain át könnyíti a nehezíti a bűncselekmények feltárását. Egyetérte az Európol ezen értékelésével. A javasolt biztonsági unió nem egy újabb példája annak, hogy az EU egy problémát teremt, majd pedig javasol egy olyan megoldást, amely ismét az vezet, hogy az EU kezébe több hatalom kerül. A biztonsági uniónak nem valójában az a célja, hogy az európai projektet védje, nem pedig a polgárokat? Uh, thank you. Köszönöm a kérdést. Őszintén remélem, hogy a hajtóerő, legalábbis az én személyes hajtóerőm, hogyha megkapnám a pozíciót, az lenne, hogy a polgárok biztonságát fenntartsam. A hajtóerő az, hogy fellépjünk a terrorizmus ellen, a kiberbűnözés és a szervezett bűnözés ellen. Remélem, hogy ez nagyon egyértelmű volt abból, amit elmondtam, ugyanis én ezt komolyan gondolom. Az én munkakörömet erre találták ki, és én ezt helyezném bármilyen önökkel közös munka középpontjába, de igaz ez a tagállamokkal, civil társadalommal, illetve hatóságokkal való együttműködés középpontjába is. Még egyszer elmondanám, hogy a legrosszabb eset, ilyen dolgunk van, az a gonosz terrorista szándék, amelyet tapasztalhatunk, és ők egy percig sem aggódnak azon, hogy a Schengeni vagy a Schengenen kívüli Európa melyik részét támadják meg. Nekünk az életet kell megvédenünk Európában. 25-ös uh, kérdés. Diaz Demira kérdése lesz. Köszönöm szépen, King úr, és őszinte örömmel üdvözlöm itt önt, és sok sikert kívánok a munkájához. Biztonságunió az egy nagyon szép kifejezés, és egy darabig együtt is kell élnünk vele. De az a biztos, amit a negyedik cikk is mond, és ezt ön is idézte, a biztonsági ügyekben a nemzetközi, a nemzeteké a hatáskör, uniós szinten csak együttműködésre lehet szükség. 2017-re meg kell felelniük a tagállamoknak is az olyan eszközöknek, amelyeknek elsődleges célja szintén az együttműködés. Az április 20-ai bizottsági közlemény a biztonsági napirenddel kapcsolatban megállapítja, hogy 2016 őszén kell ezt megvalósítani, ugyanis önnek 90 napja van arra, hogy az Európai Terrorizmus ellenes központot felállítsa. És önnek konkrét eszközökkel is elő kell állnia. Ezért a kérdésem az talán redundáns, de mégis igen konkrét. Az önvéleménye szerint rövid és hosszú távon milyen eszközökkel fogja megerősíteni eh, a biztonsági nőt 90 napban? Másodszor, hogyan lehet az operatív és megelőző tervezést javítani. Végül pedig, elnök úr, a kapcsolatra szeretnék rákérdezni a terrorizmus ellenes központ, illetve Mogherini asszony hírszerzés elemző központja között. Nem elvi nyilatkozatokra vagyok itt kíváncsi, hanem arra, hogy hogyan fognak ezek ténylegesen együttműködni. Uh, thank you. Um... Köszönöm szépen. Hát bízom benne, hogy a saját szakértelmére és tapasztalatára is támaszkodhatom majd, ahogyan haladunk előre a munkával ezen a területen. Abszolút igaza van, van elkötelezettség, kellenek a konkrét javaslatok, ajánlások, és bízom benne, hogy a határidőt is tudjuk tartani. Igazából kénytelenek is leszünk, hiszen az új jogi keretet, ami jövő májusban lép életbe, mindenképpen hasznosítanunk kell, ennek keretében kell majd tevékenykednünk. Tehát amennyire képes leszek erre, amennyire lesz lehetőségem, az Európolt mindig is támogatni fogom és így a politikai keretet, illetően támogatást kínálok, az anyagi forrásokat, illetően a munkatársak számát, illetően is igyekszem támogatást nyújtani az Európolnak, vagy akár olyan formában, hogy a tagállamokat arra sarkalom, hogy az Európol lássa el, hogy delegálja megfelelő munkatársakat az Európol felé. Mire van szükségünk? 80-90 fővel meg kellene emelni a létszámot annak érdekében, hogy tényleg hatékonyan fel tudjon lépni ez a szervezet, és a feladatainak eleget tudjon tenni ebben az új világban. Operatív kapacitásra is rákérdezett. Nos, kocsfontosságú munkája van a CTC-nek. Az internetes bűnözést illetően, a finanszírozást illetően, és a nemzeti hatóságokkal párbeszédbe kell elegyednünk, és erre is nagy hangsúlyt kívánok fektetni, és a legjobb gyakorlatokat kell ö, alkalmaznunk az információ cserét, ö, illetően a tagállamok között. Nagyon fontos munkát végez, és kell, hogy végezzen a kibebűnözéssel kapcsolatban is az ö, és a csempész központokat illetően is azt gondolom, hogy eh, az operatív kapacitásokat eh, meg kell erősíteni. De hát még egyszer mondom, ezt mindenképpen támogatom. Korábbi kérdésre is válaszoltam az, hogy mindent meg kívánok tanulni annak érdekében, hogy a tagállamok jobban fel tudják eh, használni az Európolnak a hírszerzés és egyáltalán információ szerzés a kapcsolatos elemző munkáinak az eredményét. Tulajdonképpen hasonló kérdést már kaptam erre vonatkozóan, ez a, az éremnek a két oldala, ha úgy tetszik. Térjünk vissza az egy és a két perces ütemre, hogy kérjem ezt, mert akkor tudjuk telteni a keretet. 26-os kérdés következik. Köszönöm szépen. Fajon asszony. Az információs technológiával kapcsolatosan szeretnék kérdést feltenni. Új biztonsági technika, technológia van kialakulóban, és nagyon fontos, hogy a kutatás ezen a területen megfelelő finanszírozást kapjon. Az ön megbízó levelében is szerepel erre vonatkozóan egy szakasz, de itt nem csak a képzéseket illetően kell erre odafigyelnünk, hanem más szempontból is, mert a biometrikus adatok is egy teljesen új dimenziót kölcsönöznek ennek. A technológiák elismerése nagyon fontos. Thank you very much. Um, I... Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ha a kutatás finanszírozását összekapcsoljuk a biztonságpolitikai céljai megvalósításával, az nagyon fontos. E, és engem bátorít az, hogy voltak áttörések a kutatásban, amelyet mi finanszíroztunk, és ez nagyon komoly biztonságpolitikai relevanciával bírt sok esetben. Például van egy olyan kutatási munka, amelyet az EU finanszíroz, és amely a robbanóanyagok egyes hatóanyagait úgymond megbénítja. Tehát hiába keverik össze a robbanóanyagok robbanók vegyületeit, nem működnek. Aztán van egy másik kutatás, amit az EU finanszíroz, amely a horizonton túl érzékelő radarokat tud létrehozni, és a Sofia műveletben ezeket már alkalmazzák is. Tehát a kutatási projektek és a biztonságpolitikai feladatok ellátása között komoly és direkt kapcsolat van. És ezeket mi bátorítjuk is, ugyanakkor gondolnunk kell hosszabb távon azon keretekről is, amelyekről többször beszéltem, az az alapjogok kell, hogy legyenek mindig a biztonságpolitikai és a biztonságunió keretei, és erre alapján kell álljunk. Ezen fogok dolgozni biztos kollégáimmal is, akik konkrétan felelősek a következő finanszírozási keretprogram összeállításáért. Köszönöm szépen. 27-es kérdés, negyedik konzervatív, Monika Makovej. Köszönöm szépen, elnök úr. Két rövid kérdésem lesz. A parlament előtt több témadosszié van, amely a teremtmeselni harccal foglalkozik. Az egyik az ellenőrzések végrehajtása az megfelelő adatbázisok alapján az Európai Unió külső határain. Ez voltak éppen a Schengeni kódex módosítását jelenti. Erről eltérnek a vélemények, folyik vita a parlamentben. Kérdésem, ön hogyan látja ezt, különösen az állampolgárok biztonságának sürgető feladatai között és az Európai Unió külső határának jobb védelme és menedzselések követelése alap, követelménye alapján. Ön szerint a rendszeres ellenőrzések és minden releváns adatbázis alkalmazása és bekapcsolása növelné a biztonságot, és vajon határaink ellenőrzését hatékonyabbá tenni? a lehetőség a terrorista támadásokkal szemben. Második kérdésem, hogyan javítaná az együttműködést és az információ megosztást a hírszerzési és rendvédelmi szervek között a tagállamok körében, illetve hogyan erősítené az együttműködés és információcserét, megosztást európai ügynökségek között. Hiszen az a gond, hogy egyes esetekben nagyon gyengén működnek együtt ezek, vagy egyáltalán nem vagy nem teljes körben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A határok biztonságát illetően. Ahogy korábban elmondottam, már az ülés alkalmával is, a biztonságnak több szintjét kell létrehozni, több rétegét. Ezek közül egyik, és nem, nem erről gondoskodnunk kell, magán a határon való védelem és ebben szorosan együttműködök Plus biztosan, meg más kollégákkal, ahogy újra átdolgozzuk magunkat azokon a javasolt reformokon, amelyekről ön is, amelyekről ön is utalt. Szerintem van annak értelme, hogy a rendszeresről a nem rendszeres ellenőrzésekre is áttérjünk, és megvizsgáljuk annak a lehetőségét, milyen más típusú ellenőrzéseket lehetne még a határokon bevezetni, különösen harmadik államok polgáraival kapcsolatban. És abban is egyetértek, hogy el kell gondolkoznunk arról is, hogyan lehetne az így szerzett információt hatékonyan alkalmazni a rendszerekben, az alapjogok tiszteletben tartásával, különösen azon korlátozások betartásával, amelyek tekintetében meg is nagyon fontos, hogy a szakértőkkel együttműködve dolgozzunk ajánlásokat, és ezeket önök elé tárjuk. Ami az együttműködés erősítését illeti, az a hírszerzési és rendvédelmi szervek között, illetve ezeket összekapcsolva. Igen, tudom, én, tudom, hogy sokszor nehéz, még egy tagállamon belül is nehéz olykor e szervekkel, szerveket összekapcsolni, nem hogy Európai Unió szinten, de megteszünk mindent, amit, amit tudunk, hogy a jó gyakorlatokra támaszkodva javítsunk a helyzeten. A párizsi támadások után említettem már, hogy kiváló együttműködés jött létre az Europol, a francia és a belga szervek között abban a műveletben, amely révén sikerült konkrét ö, nyomozási sikereket elérni, és elfogásokat elérni. Szerintem a bizalom mélyítésével lehet majd le lehet dolgozni azokat a még fennálló akadályokat, amelyek a hatékony együttműködés előtt állnak. Kollégák, mint kezd mindenki fáradni, Strasburgi hétfő van, lehet, hogy csak én érzek így. Minden esetre következik a 28. kérdés, az Áda negyedik kérdés, a Sophie Intfeld asszonynak jár a szó. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm önt, biztos jelölt úr. Két kérdésem lenne. Üdvözlöm azt, hogy ön ekkora hangsúlyt fektet az ígéretek betartására és a terrorizmus ellenes stratégia értékelését. Szeretném megkérdezni, hogy ön úgy gondolja, hogy siker vagy kudarc volt az eddigi stratégia mérlege, az elmúlt 15 évben sikeresen léptünk e fel a terrorizmus ellen, és van-e ön szerint olyan eszköz, amelyet át lehetne alakítani? Új eszközökről már beszéltünk, de van-e valami, ami átalakításra szorul? A második kérdés, ön úgy gondolja, hogy ha az Egyesült Államokat kritizáljuk, az az együttműködésünk kárára mehet. Én ezt furcsának találom, ugyanis az Egyesült Államok sokkal élesebben kritizál minket. Gondolok itt Feinsteinra és az ő bizottságára, tehát ha el akarjuk érni az elszámoltathatóságot az EU és a tagállamok szerepe számára, akkor a CIA-ra is több figyelmet kellene fordítanunk. Köszönöm szépen. Ami az értékelést illeti. Azt gondolom, hogy megtanultunk egy bizonyos módon reagálni ezekre a veszélyekre, és ez a módszerünk nagyon sokat fejlődött az elmúlt 15 évben. Ma már nem ugyanúgy cselekszünk, mint a szörnyű szeptember 11-i események idején tettük. És én ennek örülök, intelligensebbé, célzottabbá és remélhetőleg hatékonyabbá is váltunk. De hogyan lehet ezt értékelni? Ha csak azt, azt tudjuk találgatni, hogy vajon egy bizonyos intézkedés nélkül jobban jártunk volna -e. Nos, ezt nem tudom, de abban egyetértek, hogy készen kell állnunk arra, hogy jobb jogszabályokat készítsünk, és e- ehhez a bizottságra is szükség lesz, én ezzel egyetértek. Nem csak a szükségességet és az arányosságot kell figyelembe venni, hanem időnként értékelni kell azt is, amiben korábban megállapodtunk. És a bizottság munkájának más területein bizonyos dolgokat átalakítottak, és azt hiszem, hogy nincs semmi eh, indok arra, hogy eh, a legjobb gyakorlatok elve miért is ne lenne érvényes erre a területre. Ami az Egyesült Államok kritikáját illeti, sajnos lehet, hogy rosszul fogalmaztam, de valójában az a véleményem, hogy a parlament és a Libes szakbizottság is bírálta a helyzetet, és ez nagy mértékben javított is az Egyesült Államokkal való kapcsolatunkon. Ugyanis ön és a bizottság más tagjai is igen meggyőzően fejezték ki a véleményüket, és így sikerült szigorúbb szabályokat elérni. A, az ombudsman szerepe, a pénzügyi vállalatok, az igazságszolgáltatás korlátozása, és az éves értékelést is így sikerült elérni. Azt gondolom, hogy ebben igen hatékonyak voltunk. Thank you. Question 29. 29-es kérdés, a GUE negyedik kérdése, Verzsé asszony. Köszönöm szépen, itt vagyok. Üdvözlöm Önt, King úr, és köszönöm azt is, hogy ilyen ékes szólon fejezte ki magát franciául. Szeretnék visszatérni az adatbázisra, és különösen az interoperabilitásra. Amióta én ezzel a kérdéssel foglalkozom, úgy gondolom, hogy a legfontosabb probléma a tagállami megvalósítás. És nem osztom az ön ezzel kapcsolatos optimizmusát a Franciaország és Belgium közötti együttműködéssel kapcsolatban. Lehet, hogy ezt nem mindenki tudja, de nagyon sok lenne még itt a tennivaló és ha ezt már korábban megtettük volna, akkor elkerülhettünk volna néhány bekövetkezett eseményt. Messze vagyunk még attól, hogy megosztott legyen a felelősség, eh, ahogy azt eh, ön óhajtja. A tagállamok ragaszkodnak a saját hatáskörükhöz. A biztonsági kérdések ugyan nemzetközi eh, eredetűek is, de nem csak erről van szó. Eh, transnacionális, de az unión belüli fenyegetésekről is szó van, és azt gondolom, hogy nagyon sokszor úgy szigorítjuk az előírásokat, hogy az a szabadságjogok rovására megy. Ha megnézzük a be- és kilépési rendszert, akkor azt látjuk, hogy ma egyre több helyen van határellenőrzés, különösen a szervezett bűnözés megelőzésére jobb lenne, hogyha minden esetben tudnánk, hogy mit is csinálunk. És nagyon sürgősen szükség lenne egy valódi értékelésre az összes adatbázis kapcsán. És ennek úr, hamarosan befejezem, nagyon konkrét célokhoz kéne ezeket hasonlítani, és meg kellene nézni, hogy melyek az eredmények technikai és jogi értelemben, különösen az emberi jog tekintetében. Merci. Euh, euh, je suis d'accord qu'il faut que nous puissions évaluer nos actions et l'efficacité des mesures que nous avons mises en place. Egyes intézkedéseket már megvalósítottunk, és én készen állok arra, hogy önökkel közösen ezt még fokozzam is. Egyetértek önnel abban, hogy e, a megvalósításnak prioritást kell élveznie, és nem is csak ösztönözni kell a tagállamokat, hanem még ennél is többre van szükség. Elnézést, hogyha rosszul használom a betűszavakat, de úgy gondolom, hogy a prüm rendszer, amelynek három pillére van, 18-20 valahány résztvevő van, és csak ennyien képesek teljes mértékben megvalósítani a megállapodást. Ez azt jelenti, hogy mind a három pillér esetében igen sok olyan tagállam van, amely még nem képes erre. És úgy gondolom, hogy itt tovább kell folytatni a munkát. Például azt gondolom, és ez most nem kapcsolódik az informatikai rendszerekhez, de hogy itt van például a robbanó anyagok alapanyagai. Az erre vonatkozó szabályokat nem tartják be, nem vezették át minden tagállamba. E, ezt is meg lehetne reformálni, és elérni azokat a célokat, amelyeket közösen tűztünk ki. Köszönjük szépen. Hát eléggé le vagyunk maradva Tudom, hogy nagyon sokszor a 30 másodperc egy tolerálható túlépés, de ez, ez sajnos nem fog most működni, úgyhogy ha túlépik az időkeretet, akkor elkezdek kalapálni. És ide sorolom sajnos a biztos jelölt is, hogyha túl hosszan fogalmaz. Zöldektől jön a 30. kérdés. Köszönöm szépen, King úr. Az ön egyik fontos feladata az az, hogy azonosítsa a terrorista tartalmakat, ön is utalt erre. A kérdésem pedig az, hogy hogyan kívánja garantálni az, hogy csak és kizárólag a terrorista tartalmakat azonosítják és üldözik. Ki fogja világosan azonosítani, hogy mi, hogy mit értünk ez alatt? mi lesz a fogalom meghatározása ennek? Hogyan kívánja biztosítani azt, hogy az Európol és vagy és az illetékes egység betartja a célhoz kötöttség alapelvét, amikor ezeket a feladatokat végrehajtják? Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Van természetesen megkülönböztetés, differenciálás a az erőszakhoz való vonzalom és a gyűlöletbeszéd között. Természetesen fel kell lépni ezek ellen a jogadta kereteken belül. És azt mondanám, hogy a terrorista tartalom vagy propaganda között is, amely nem gyűlöletbeszéd, illetve az a fajta biztatás, hogy valaki erőszakos bűncselekményt kövessen el. Mindenképpen dolgozni kell a fogalom meghatározásokon, és örülök annak, hogy vannak most már struktúrák, amelyek vizsgálják ezeket a területeket, szorosan együttműködve az internet szolgáltatókkal, akik a saját szemüvegükön keresztül szemlélve tulajdonképpen transzparensen működnek. Azt kell mondanom, hogy nincsen kész válaszom az ön kérdésére, mert nem tudom, hogy egyáltalán mindezt hogyan tesztelhetnénk le a gyakorlatban, de egy átfogó megközelítés kell. Minden esetet külön-külön kell kezelni. Azt kell biztosítani, hogy alternatív narratívák és üzenetek létezhessenek, ezeknek teremet, ter, teret kell biztosítani. De egyszerűen tartozunk ezzel a felhasználóknak is, hogy a radikalizációt visszaszorítsuk, különbözőképpen tudjanak emberek üzeneteket megfogalmazni, és, és intelligens módon próbálják a kritikai megjegyzéseiket meg, megfogalmazni. Köszönöm. Van Stork asszony az ILDD részéről, a következő kérdés. Sir Julian. Itt 12 irányban vagyok. Az feladata az lesz, hogy a biztonsági uniót működtesse Jean-Claude Juncker irányításával, főleg az európai biztonsági napirend végrehajtását áprilistól, amely többféle szabadságjogi témát tartalmaz, információsere, a, a lőfedve irányelv végrehajtása, utasodatok sokat hallottunk erről. Első, ö, legfontosabb szerintem a biztonsági adatok cseréje, illetve az emberi szabadság védelmének egyensúlya. Szerintem így ez nem fog jól működni, mert egy dolog hiányzik az ön köréből a biztonságunióért felelős ugyan, ám a feladat leírásában ezért augusztus második munkától a határ szó egy helyen sem szerepel, csak a határon átnyúló bűnözésben szerepel, ám a határ szó nem az írásos feladatában, holott egy sor témában, például az a, a, a lőfegyver irányelv végletesebben is, mennyire fontos önnek a határvédelme voltak éppen? Uh, uh, thank you. Köszönöm. Egyetértek abban, ahogy ezt már megvitattuk, hogy az egyik pont, amelyel foglalkoznunk kell, e fenyegetésekkel való szembenézés kapcsán a határ és a határ védelme, hiszen nagyon is helyesen mondotta, ezek a határon átnyúló fenyegetések, és, és hogyha határon ezt megfogjuk, akkor, akkor meg véget vetetünk ezeknek a fenyegetéseknek. Több kérdése válaszolva igyekeztem kifejteni, hogyan szeretnék együttműködni bizottságbeli kollégáimmal figyelembe véve már a már meghozott intézkedéseket, vagy a, a tervezett intézkedéseket a határokkal kapcsolatban, és ezek biztonságpolitikai dimenzióit. És a biztonsági dimenziója ezen intézkedéseknek lesz az, amelyben én kell, hogy válaszoljak önöknek majd mennyire hatékonyak és eredményesek ezek, és mennyire konzisztensek az alapjogok és a szabadság védelmével, mert akár csak ön is, én sem szeretném az emberek szabadságát sorbítani. 33-as, 5. néppárti kérdés, a koordinátor Omar asszony. Herr Elnök úr, tisztelt biztos jelölt, így fogalmazok, Julian King úr. Storchasszonynal szemben nem a határkerítések érdekelnek, hanem az, hogy hogyan lehet kordigálni, akár a határokon túl is a rendőri erőknek. Az Európai Unión belül eléggé heterogén a kép, van, ahol 30 eh, kilométert kell felügyelni, van, ahol jóval kevesebb, eh, úgyhogy nincsenek nagyon konkrét elképzelések, van, ahol 30 percen belül el kell eh, dönteni, egy-egy esete. Tehát hogyan lehet garantálni, vagy hogyan kívánja ön garantálni az, hogy határon átnyúlóan a polgároknak a biztonságát szavatolni lehessen a rendőri erő közreműködésével itt az egész Európai Unióban? Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Teljesen egyetértek önnel, és jó pár kérdés már utalt arra a tényre, hogy ezek a fenyegetések olyanok, amelyekkel foglalkozni kell, fel kell lépnünk, néha az árral szemben, rendet kell teremteni a határokon belül is, közösen együttműködve, és erről már beszéltünk, hogy egyenek különböző módozatai vannak, úgyhogy abszolút egyetértek önnel. A határon átnyúló együttműködés erősítése. No, hát ennek egy része azt is jelenteni, hogy az EU szintű eszközeinket, rendszereinket és ügynökségeinket helyzetbe hozzuk, hogy ők is előrébb tudják mozdítani ezt az együttműködést, hogy hatékonyabb legyen ez a munka. És ide tartozik az is, hogy a jogalkotás vagy más biztató eszközöket arra használjunk föl, hogy az együttműködés előtti határokat, korlátokat levontsuk. Van, amikor standardekről, normákról van szó, amikor ezeket nem is ismerjük föl, nem alkalmazzuk. Korábban már utaltam a, azt a parancsot, ami a nyomozásra vonatkozik, és itt is egy közös megértésre van szükség a tagállamok között. Annak érdekében, hogy gyors legyen a fellépés, és akár a nyomozás is gyorsan véghez lehessen vinni. Úgyhogy én bízom abban, hogy azért itt lesz előrelépés. 34-es kérdés, az SZND 5. kérdés, Fajon asszony. Mi? Um... Köszönöm szépen. Ami a releváns információk időszerű cseréje létfontosságú az igazságszolgáltatási együttműködés szempontjából, különösen uniós szinten. Ugyanakkor a múltbeli merényletek rámutatnak arra, hogy a tagállamok mennyire nem használják a rendelkezésre álló eszközöket, például a Prüm határozatot, vagy a Schengen információs rendszert. Ez még megdöbbentőbb, mint 2005-ben, amikor a tanács elfogadta a határozatot, amely részletesen leírta a tagállamok információcserére vonatkozó kötelezettségeit, a terrorcselekményekkel kapcsolatban, e, és ez vonatkozott az uniós ügynökségekre is. A kérdésem az lenne, hogy ön milyen konkrét lépéseket tervez tenni annak érdekében, hogy az információcsere valóban időben megtörténjen a tagállamok között, és hogy javuljon a megosztott adatok minősége. E, én e, akár szabálysértési eljárást is indítanék az olyan tagállamok ellen, amelyek nem teljesítik ezt időben. Köszönöm. Valóban a Prüm esetében, ahogy erről már korábban is beszéltünk, több kísérleti struktúrát párbeszédet indítottunk, és arra próbáljuk ösztönözni a tagállami hatóságokat, hogy határon átnyúlan osszák meg azt, amit eddig elértek. És ahogy egy korábbi kérdésre adott már válaszomban megemlítettem, már elindítottuk, és továbbra is indítani fogjuk ezeket az eljárásokat. Természetesen nyilvánvalóan az a legjobb, hogyha a tagállamokat sikerül ösztönözni arra, hogy hatékonyan ültessék át a jogszabályt. És egy pillanatra rátérnék még az utas nyilvántartó rendszer, ugyanis ez már többször előkerült, de mindig a jogi keretről beszéltünk. És ez nagyon fontos, de van ennek egy nagyon gyakorlatias oldala is, ami az adatok felhasználására vonatkozó rendszer kialakítása. Enélkül nem fog működni, és jelen pillanatban túl kevés tagállamnak áll rendelkezésére a megfelelő technológia. Tehát már most is elkezdhetünk arra bátorítani őket, hogy vegyenek igénybe jogi segítséget, technikai segítséget, és sajátítsák el a legjobb gyakorlatokat. Ebben a konkrét esetben finanszírozás is társul ehhez, idén 50, jövőre 70 millió euró mértékben. Tehát ez nem csak a szabálysértési eljárásokról szól, hanem a segítségről is. 35 ECR's fifth question, Mr. Vistisen, please. Az ezért ötödik kérdése, Vistisen úr. Biztos jelölt úr, két konkrét kérdést merült fel. A szocialista, a néppárt és az alde, a nagy frakciók azt a vágy, azt az igényüket fejezték ki, hogy az Europolt egy európai FBI-já alakítanák ki, erősítenék. Ön osztja ezt az ambíciót, mint egyfajta közös politikai ö, irányt? ezt a bizottság részéről is osztja. Másodszorban a Dán opt-out rendszerét illetően Dánia nem vesz részt az Európol és Eurojust munkájában, a PNR javaslat szerint sem, holott Dánia tárgya, A tagja a Schengeni együttműködésnek. A e három területen azonban nem vesz részt Dánia ebben. Ön szerint Dánia erősíthetné a terrorizmus elleni harcát? és vajon ez az opt-out rendszer segíti, vagy akadályozza ezt az együttműködést? Köszönöm. Két kérdésre, két különálló kérdéset föl. Válaszom nagyobb kapcsolódik ahhoz, amit kifejtettünk e kérdéssel kapcsolatban már korábban, hogy mennyit tehetünk, bármit is teszünk és tehetünk, azt mindig a szerződések keretei között kell tegyük. Ezt világosá tettem, hogy ehhez, ehhez tartom magam az Europol támogathatja és támogatja is az elemzői és operatív munkát a tagállam kérésére reagálva, és segít erősítheti az együttműködést, mélyítheti, mélyítheti, de nem lehet FBI, hiszen nem kényszeríthet a tagállamtól semmit ki. Ez, ez nyilván van benne a szerződésekben. A második kérdést illetően Dánia tárgyában, az Európolal való kapcsolat javaslatot illetően én támogattam az Európolt, ahogy ezt világosan elmondtam, és támogattam, hogy a tagállamok egyre inkább kapcsolatba lépjenek, együttműködjenek az Európollal. De megint csak a szerződések kereteik között szigorúan, és ön nálam is jobban tudja talán, hogy Dánia 22-es jegyzőkönyv szerint határozta meg e területen az együttműködését, ebben a témában volt egy népszavazás is, és ez is, mint más népszavazások is, olyan eredményt adott, amelyet tiszteletben kell tartanunk. 36. os kérdés jön, az ALDE 5. kérdése, Hausmann asszony. Köszönöm szépen, elnök. King úr. Júliusban a parlament megszavazott egy jelentést a parti őségre vonatkozóan. Bolgár polgárként nagy örömmel töltene el, hogyha a Schengeni területhez nem tartozó országokra is hatályos lenne ez, hiszen a jelenlegi geopolitikai helyzetben Bulgáriának nagyon nehéz felelőssége van, hogy a külső stratégiai partnereit védje az uniónak. Nagyon sokszor azonban bizonyos adatbázisokhoz nem férnek hozzá, például a Schengen információs rendszerhez a határőrök. Kérdésem az, hogy milyen eszközöket kellene fejleszteni annak érdekében, hogy a terrorizmus elleni harcban tehát erőfeszítéseket javítsuk Schengenen belül, még akkor is, hogyha valaki nem részes ennek a rendszernek. Köszönöm szépen. Először is minden tiszteletem azért a sok erőfeszítését, amit a bolgár határőrök leisztolnak. A Frontex, az Europol, a Szipol ö, oktatásokra is utalnék, és más területekre is. Mm, értem a kérdését. Ahogyan el is mondta, Bulgária benne van a szízben, a rendőri és igazságügyi együttműködés területén, de más migrációs ügyi kérdésekben nem. A legvégén megint csak ott lesz a Schengeni térségbeli tag kérdése, ezt ön is tudja, de azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan kérdésről van szó, amit érdemes feltenni. Tehát a kollektív, közös érdekeit az EU-nak szolgálja-e, hogy például Bulgáriát más országok mellett ne vegye föl azon országok közé, amelyek hozzáférhetnek bizonyos adatbázisokban tárolt adatokhoz. 37-es kérdés a néppárt hetedik kérdése. Boni úr. Biztos jelölt úr, ahogy a digitális forradalom eh, halad előre és megváltoztatja a világot, a szélesebb értelemben vett kiberbűnözés szintén nagyon gyorsan növekszik. A kiberbűnözés globális értéke meghaladja 400 milliárd dollárt. Minden bűnözés digitális fórumon történik, a pénzmosástól a gyermekek szexuális kizsákmányolásáig. Az összes érdekelt fél együttműködésére van szükség, egy európai hálózatot kell létrehozni, és meg kell erősítenünk az Európai Bizottságon belüli és a tagállamokkal folytatott együttműködést is. Végül pedig minden bűnt ugyanúgy kell kezelni, akár a való életben, akár a kibertérben történik. Tehát mi lesz az ön prioritása a kiberbűnözés szélesebb értelemben vett leküzdés ellen? Köszönöm szépen! És örülök a lehetőségnek, hogy erre az aspektusra is kitérhetek, tehát a szervezet bűnözés elleni fellépésre. Azt gondolom, hogy két elemet szeretnék kiemelni, és a bizottságbeli kollégáimmal közösen dolgozni ezen. Az egyik a kiberbűnözés elleni fellépés, a másik, ahogy azt már korábban is említettem, a kibervédelem kiépítése, és ez a kettő természetesen összekapcsolódik. És ezen az utóbbi területen, ahogy már korábban is elmondtam, szeretném prioritásként kezelni az információs rendszerekről szóló irányelv megvalósítását. Ami a bűnüldözést illeti, egy offenzív napirendünk van, szeretnénk a lehető legjobban felhasználni az Europol kiberbűnözés elleni központját, és ez ezt jelentheti, és szerintem jelenteni is fogja, a, hogy több erőforrásra lesz szükség, és ezért együtt fognak majd működni a tagállamok hatóságaival, és ide tartozik például a fizetésekkel kapcsolatos csalás, és az online szexuális kizsákmányolás, ahogy azt ön is említette. És azt hiszem, hogy együtt kell működnünk a magánszektorral is ezen a területen. És, ahogy korábban mondtam, a közmagántársulás, amelyet nemrég hoztak létre, azzal a célral, hogy összekapcsolja a az állami és a magánszírozást. Több mint egy milliárd eurót juttat majd a kiberbűnözés elleni technikák kutatásának. Én együtt fogok működni ennek a résztvevőivel. Ezen kívül együtt kell működnünk a harmadik országokkal is, ezen a területen is, mint ahogy máshol. Jelenleg itt már rendelkezésünkre állnak adatok, és tárgyalunk a lehetőségekről és a 2013-as stratégia frissítéséről is szó van, tehát ez egy igen zsúfolt rend. Köszönöm. Hatodik szocialista kérdés, amúgy a 38-as számú. Katrina Csinicsi asszony. Köszönöm szépen. Sir Julian, a nemrégiben történt terrorista támadások során nem lehetett úgy előre látni ezeket, ám rendkívül fontosságú, hogy a prevencióba fektessünk be, ez kiderült, és hogy a radikalizáció ellen fellépjünk. Ön ilyen milyen intézkedéseket tervez az erőszakos szélsőséges ellen való fellépésben, a prevenció és a radikalizáció visszafordítása, a társadalom való visszavezetése tekintetében ezeknek az embereknek? Milyen EU és tagállami programok valósulnak meg, hogyan valósulnak meg ezek, és mit tesz annak érdekében, hogy a jó gyakorlatok cseréje erősítse ezt a tevékenységet, hogy fel tudjunk lépni az erőszakos szélsőségesek ellen. Milyen stratégia tervez, utolsó kérdésem, hogy megállítsák a külföldön harcoló terroristák visszatérését. Terveznek EU szinten cselekvési tervet, hogy a hazatérő külföldön harcolók terroristák ellen fellépjünk. Köszönöm szépen. Egyetértek abban önnel, hogy a radikalizáció elleni fellépés és ennek a kezelése nem csak preventív cselekvés, tehát nem csak meg kell előzni, hogy emberek radikalizálódjanak, hanem ha már megtörtént ez a radikalizáció, akkor is fel lehet lépni, fel kell lépni, hogy visszafordítsuk ezeket az embereket a társadalom felé. Én a jelenleg működő programok és keretek között mind a két irányban szeretnék előrelépni és dolgozni. Az ünnep de a radikalizáció e tekintetében, tehát ha már radikalizott emberek visszafordítása tekintetében nagyon fontos, hogy a úgymond a frontvonalon dolgozók, a, például a börtönökben dolgozók, tudjanak működni, hiszen a, a tragikus események Franciaországban is rámutattak, és ez nem egyedi eset, hogy ez bizony komoly kihívás. Nagyon sok szakértői tanács vár áll már rendelkezésre szaktudás, amelyre támaszkodhatunk ebben a munkában. Börtönökben dolgozó ö, ö, szociális munkások és szakemberek, ö, akik, e, akik a deradikalizációban működnek és dolgoznak, Európa szerte kell, hogy ezt cseréljenek ami a, az foreign fighter, külföldön harcolók elleni fellépést illeti. A, amit én elmondottam a, a mai ülés során, abban egyfajta vörös fonalként jelent meg azt hiszem mindig, hogy egyrészt felfelé haladva is kell lépnünk, tehát a határon, és a határ mögött is, vagy a határ előtt még megállítva azokat, akik visszatérve ártani akarnak az életmódunknak, feltétlenül csúcsprioritása kell legyen a munkakörömnek. The final straight. Köszönjük szépen. Lassan a finishbe értünk. A hetedik néppárti kérdés következik. Itt vagyok, itt vagyok. Németül fogok kérdezni. Mondja Fossz úr. Most először is köszönöm szépen az eddigi válaszokat, és hát persze úgy van, hogy lesz egy pár dolog, ami ismétlődni fog, Mégis, mégis egy kiegészítő kérdést feltennék, mert a teljes digitális terepet, illetően itt a kiberbűnözésre is gondolok, de arra is, hogy adatbankokat hogyan lehetne jobban hasznosítani az interoperabilitás mentén. Kicsit az az érzésem, hogy a transatlanti kapcsolatokat illetően talán nem a legjobb alapokon állunk az együttműködéshez. De az is a benyomásom, hogy a terrorizmus elleni harcban és a kibertámadások elleni harcban is szükség van egy ilyen együttműködésre. Úgyhogy ezért jó lenne hallani azt, hogy ön ezt a fajta kapcsolatot hogyan tudnánk jobbá tenni, mert úgy érzem, hogy azért itt sok a zavaró tényező, mert más a megközelítés, alapvető joge, vagy fogyasztói joge, az adatvételem, úgy érzem, hogy nem ugyanazt értjük ez alatt a fogalom alatt. Úgyhogy jónak tartanám azt, hogyha ön nek lenne olyan terve, hogy például a kiberbűnözés elleni harcban az adatok feldolgozását, illetően az USA-val javítaná a kapcsolatrendszerünket? Uh, well, I think we need to, um... Nos, azt gondolom, hogy Tényleg először a saját házi feladatunkat kell megcsinálnunk, és a házunk táján mindent rendbe tenni. A stratégiai partnerségek és kapcsolatok persze nagyon fontosak a terrorizmus elleni harcban és a kiberbűnözés elleni fellépésünkben, és ahogyan igyekeztem is ezt elmagyarázni, vannak kereteink, amin belül tudunk mozogni. Ezen a területen azonban, ahogyan ön is gyakorlatilag körvonalazta a saját kérdésében és más kérdésekben is, Először a saját házunk táján kell rendet tennünk, hogy a legjobbat hozhassuk ki a meglévő rendszereinkből, hiszen nagyon komplex, nagyon széttöredezett eh, ez a, az együttműködés, ez a rendszer nagyon sok hiányossággal. Mondok példát, hozzám is eljutottak már felvetések, azzal kapcsolatban például, hogy az Europol adatbankja terrorizmussal kapcsolatban és a SIS adatbank, amelyek a terrorista fellépésekkel kapcsolatos figyelmeztetéseket tartalmazzák, tulajdonképpen eseti alapon tudnak egymással kommunikálni. És hát gyakorlati haszna is lenne, hogyha nagyobb lenne az interkonnektivitás egészen konkrét adatbankok között, amelyekben hasonló célra tárolnak adatokat. Úgyhogy ez csak egy példája annak, hogy mit vizsgálhatna a magas szintű szakértői csoport, de még egyszer mondom, a feltételek, az adottságok, a keret az megvan, és ezen belül kell mozognunk, amikor is bármilyen javaslatról, ajánlás, ajánlásról tárgyalni fogunk. Köszönöm szépen. 40-es kérdés, az SND hetedik kérdése. Szerelje Prost következik. Köszönöm szépen. King úr, jó estét. A megbízó levelezi, levelében nem szerepel a civil társadalmi szervezetekkel való együttműködés, pedig a három prioritás, amiről beszélt terrorizmus elleni harc, radikalizáció visszaszorítása, szervezetbűnözés elleni harc, kiberbűnözés elleni fellépés – Sajnos pont ők azok, akik a munkáikon keresztül az emberi jogok előmozdítása, a tolerancia és a szociális befogadás előmozdítása terén nagyon nagy szerepet játszanak, pontosan a deradikalizációval kapcsolatban. Úgyhogy hadd kérjem el, hogy hadd, kérdezzem, hadd, kérjem azt, hogy mondja el, hogy szándékában áll-e együttműködni a civil társadalmi csoportokkal, és ez milyen formát öltene, az ön csoportja képes lesz-e arra, hogy az erőszakos cselekedetek és a radikalizáció mindenféle megjelenési formáját felismerje és kezelni tudja. Köszönöm. Egy pár elemre térnék ki. Ezek közül is az első, az ön utolsó pontja, hiszen teljesen igaza van, amikor emlékeztet arra, hogy a radikalizációnak különböző formái vannak, és nem szabad szemet hunyni csak az, az összes többi felett, és csak egyre koncentrálnunk, és ez már át is vezet a következő pontomhoz. Bízom benne, hogy már elmondtam, hogy amikor is ezt a szerepet viszem majd, amennyiben megkapom a biztosi kinevezést, akkor a tapasztalataimra fogok hagyatkozni, és a biztonság területén az egyik legfontosabb tapasztalatom pont Észak-Írországból származik. Ott a radikalizáció problémájával kellett foglalkoznunk. Nyilván egészen más formájú radikalizációról volt szó, de jelen volt a közösség bizonyos berkeiben, amikor megpróbálták hogy a másként gondolkodók ezt a fajta radikalizációt erősíteni, és efelé terelni a, a lakosokat. Még egyszer mondom, a civil társadalmi szereplők lehettek ott sikeresek, nem pedig az állami fellépés. Lehet, hogy a megbízó levelemben tényleg nem szerepel az, hogy civil társadalom, de a radikalizáció elleni fellépés a szerepel benne, tág értelemben, tágabban értelmezve számomra ez azt jelenti, hogy civil társadalmi résztvevőkkel együttműködve. Észak-Írország esetében azt állapítottuk meg, hogy a akik már megjárták a börtönt, ők nagyon hitelesek. Igyekeztünk Észak-Írországból is börtönviselt embereket bevonni a programokba, és ezáltal nagyon hatékonyá tudtuk ezeket tenni, mert nagyon jól működtek. Hogy hogy kell ezeket kiértékelni, azt nem tudom még, de ha csak egy embert, egy fiatalt meg tudunk állítani, és meg tudjuk előzni, hogy ő is radikalizálódjon, akkor azt gondolom, hogy ez már egy kiváló eredmény. Helyi csere programokkal is lehet, vagy információcserével is meg lehet ezt oldani, például ugye Észak-Írországban, de ez akár európai szinten is működhet, határon átnyúlóan. Köszönjük szépen! 41-es kérdés a néppárt részéről Lenart úr. Köszönöm szépen! történelmi pillanat ez az EU és az Egyesült Királyság eh, kapcsolatában, és ugyan ön azt már elmondta, hogy nem tud erről nyilatkozni, és én ezt tiszteletben is tartom. Viszont a Brexit tárgyalásoktól függetlenül eh, hozott on döntés, az első, ami eszembe jut, az az Europol. Kétszer is eh, említette ön azt, hogy az új felhatalmazást ki kell használni, és hogy mennyire nagyszerű intézmény ez, de ugyanekkor a brit kormány, amely önt jelölte, úgy tűnik, hogy inkább ki szeretne jelentkezni az Európa rendszerébe. Hogyan értékeli ön az Egyesült Királyság bevonódását és részvételét az Európolba, és úgy gondolja ön, hogyha az Egyesült Királyság nem vesz az Európa munkájában részt, akkor az alássa az ön biztosként végzett munkáját? Nos, én nem a brit kormány szóvivője vagyok itt, és nem tudom megelőlegezni sem a brit kormány döntéseit, amelyet ők majd meghoznak, vagy meg sem hoznak akár. De szeretném nagyon egyértelműen kijelenteni, hogy az Európa szerintem egy kiváló intézmény, és fantasztikus munkát végeznek. Hogyha megszavazzák nekem a bizalmat, akkor mindent meg fogok tenni, hogy előre vigyem ennek a szervezetnek az ügyét, és ösztönözni fogom azt is, hogy a tagállamok a szerződés keretein belül szintén interakcióba lépjenek vele. Én minden tagállammal szeretnék együtt dolgozni. Az Egyesült Királyság konkrét esetében fennáll egy kihívás. Döntést kell hozni arról, hogy ők bekívánnak-e lépni ebbe a rendszerbe, vagy sem, de ha úgy döntenek, hogy kívül maradnak, akkor ott egy probléma mutatkozik, ugyanis egy hézag jelenik meg, ugyanis egy harmadik ország típusú kapcsolatot lehetne velük ekkor kialakítani. Tehát az Egyesült a kapcsolatban az egyik dolog, amit mondani szeretnék, hogy természetesen mindenkinek a kollektív érdeke, hogy ez a hézag ne jöjjön létre. Köszönöm, kiváló kérdés és kiváló válasz, hogyha félredobhatom a semlegességemet egy pillanatra, most visszatérek, ismét semleges leszek. Biztos csak a fáradtság miatt jött ez elő belőlem. A 42-es kérdés következik, López Aguilar úr. Köszönöm, elnök úr, és jó estét mindenkinek, jó estét önnek is, biztos elnök úr, biztos jelölt úr. A kérdés, amit szeretnék felvetni, az elszámoltathatóságra vonatkozik, és az ön elvárható teljesítményére. Ugyanis ami az elszámoltathatóságot illeti, mi a Libe szakbizottság tagjai, mi ezt komolyan vesszük a biztosok tekintetében. Először az önmegbízó levelére szeretnék kitérni, amely az ön portfólióját a Biztonsági Unióban határozta meg. Avramopoulos úrral kellene először is együttműködnie, ezen kívül pedig szorosan együtt kellene dolgozni Jurova biztossal is a radikalizációban, illetve az információ megosztás kapcsán. Az első kérdésem tehát az lenne, hogy hogyan látja ön az egyensúlyt, amelyet önnek létre kell hoznia, hányféle felelőssége van önnek különféle biztosok irányában, mennyire függetlenként tud ön működni a portfóliója végrehajtásában? És mit gondol, hogy ez a portfólió milyen mértékig fogja majd fedni egymást, vagy milyen gyakran fogja ezt Avramopulosz úr munkaköre elhomályosítani? Legyen ez a kérdés vége, mert már másfél perce kérdez. Csak egyetlen megjegyzést szeretnék még tenni az elszámoltathatóság elvéről a Libe szakbizottság előtt. Ezt szeretném kérdezni. Azt szeretném, hogy ön mondja ki, hogy ön az ön feladatát nem Avramopoulos úr fogja kizárólag betölteni. Köszönöm, és nagyon örülök is ezeknek a kérdéseknek, ugyanis ez ismét lehetőséget ad arra, hogy akárcsak írásos válaszaimban itt is kifejtsem, hogy hogyan fog ez reményeim szerint működni. Nekem egyáltalán nincs problémám az erről folytatott vitával, előfordulhatna, hogy elhomályosítják az én szerepemet, de ha ön belegondol, hogy mennyire fontos ez a szerep, ez nem úgy tűnik, mint egy másodrendű vagy egy részmunkaidős állás, nagyon fontos napirendet kapok de a saját kultúrámmal és politikai kultúrámmal összhangban szeretnék a lehető legszorosabb együttműködésben dolgozni a többi biztossal. Különösen Avramopoulos úrral, de másokkal is. Az összes témát lefedjük a biztosokkal, amelyről ma eddig itt beszéltünk. Így lehet csak az én portfóliómat előbbre vinni. Ami az önöknek való elszámolást illeti, ahogy korábban is mondtam, én nagyon szívesen felelek önöknek bármilyen kérdésükre, és én úgy is fogom végezni a munkámat, hogy folyamatosan érzem az önök iránti felelősségemet. Ezt önöknek kell megítélniük, de nekem úgy tűnik, hogy a végén Összességében csak növekszik a bizottság elszámolhatósága a parlament és a Libe szakbizottság előtt. Legalábbis én ebben a szellemiségben szeretném ezt megközelíteni. Thank you. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy félbe szakítottam önöket. Utolsó két kérdés. 43-as számú néppárt 9. Maria Gabriel asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr King úr, szeretném felhívni a figyelmét egy nagyon konkrét kérdésre. A külső határok biztonságának védelme és garantálása a Bulgáriában, a bolgár határ egyben Európa határa, külső határa is. Bulgária a SZISZ-be évek óta ad be adatokat, ám nem fér hozzá az adatbázishoz a maga részéről. Ez pedig egy olyan ellenmondás, amely potenciálisan kockáztathatja az egész EU biztonságát. Konkrétan mit, tesz ön, mit kíván ön tenni annak érdekében, hogy az az ország, amely de facto teljesített minden technikai feltételt a Schengeni tagsághoz, és amely garantálja Európa biztonságát, hozzá is járulhasson, és hozzáférhessen az adatokhoz, az adatcsere folyamatához. Második kérdésem. Önt aggasztja az a tény, hogy az EU tagállamai megengedik európai tagállami útlevelek kiadását harmadik állambeli polgároknak, hiszen ezek EU állampolgárok lesznek ezáltal. Harmadsorban mit tervez annak érdekében, hogy az terrorizmus elleni harcban az együttműködés erős legyen a földközi tenger térségében, hiszen az Európát erősíteni és Európa biztonságát fokozná? Köszönöm szépen. Ami a bulgár, bulgár és románi helyzet illeti, ezt korábban is megvitattuk, vagy röviden kitértünk erre. Én nagyon együtt érzek, és egyet értek a kérdések lényegével. Bulgária a visszautasításokra vonatkozó riasztásokat látja ugyan a rendszerben, de nem tud rájuk lépni. Ez az aszimetria. És hát jó jogos a kérdés, vajon ez szolgálja az Európai Unió kollektív érdekét, hogy ez így van. Jogi szempontból a helyzet világos, a, ezeket a korlátozásokat akkor törlik, hogyha a tagállamok, a Schengeni tagállamok így döntenek. Ám politikai szempontból teljes mértékben értem és egyetértek a kérdésével, jogos feltenni a kérdés, hogy jelen, a jelenlegi viszonyok között, a jelenlegi fenyegetettség mellett vajon valóban az érdekeket szolgálja, közös érdeket szolgál ez. Ami az útlevelek kiadását illeti, útlevelek és állampolgárság kiadása egy-egy tagállam részéről harmadik állambelieknek. Ha állampolgárságot ad egy, ta, egy tagállam valakinek, akkor gyakorlatilag az Európai Uniós állampolgárságot adja meg. Ezért helyén valónak tartom azt, hogy a tagállamok gondolkozzanak el az Európai Unió általános érdekein, amikor ilyen döntést hoznak, beleértve az érdekekbe a biztonságpolitikai érdekeket. Mi pedig helyén valóan tesszük, hogyha arra sarkoljuk a tagállamokat, hogy amikor ilyen döntést hoznak, legyenek rendkívül körültekintőek. Köszönöm biztos előtt úr, az utolsó kérdés, 44-es számú, Anna Gomes asszony a szocialista frakcióba teszi fel. Julian King úr, sir van bizonyíték arra, hogy a terrorista szervezetek a szerzett bűnözésből szerzik pénzügyi forrásaikat. Tudom, hogy beszéltem a, a trust fundokról is, meg a pénzmosás elleni fellépésről. Á, nem lát jelenleg nagy hézagokat a biztonságpolitikai rendszerünkben, a, a pénzmosás elleni fellépésben, a terrorizmus finanszírozása kérdésében, hiszen sok esetben ezek a szervezetek európai bankok, jogászok, vállalatok árnyékában, vagy akár keretei között működnek. Adóparadicsomokat felhasználva az EU-ban és máshol, és ebben nem, adja, nem osztja az olyan aranyvízum rendszerekkel kapcsolatos agályokat, amelyeket egyes tagállamok adnak ilyen aranyvízumokat. Ezt az előző kérdés is erre utalt. Ezzel szemben kíván föllépni majd? Köszönöm szépen. Köszönöm, mert lényegi fontosságú területre tértünk vissza, és az én hatáskörömbe tartozó témákat, a terrorizmus finanszírozási forrásának átvágása. Egy sor tevékenység, amelyről beszéltünk, a harmonizáció, kölcsönös elismerés, a, vagyonok befagyasztása, elkobzása, a készpénz e, lefoglalása, különböző finanszírozási források elleni fellépés, mely lehet például a, a vadonőjátokkal való keres, illegális kereskedelem, és elleni fellépés, és a terrorista finanszírozás nyomonkövetési rendszereinek erősítése és eszközök erősítése, amely tekintetében az EU-n belül is tehetünk valamit, és az EU-USA együttműködés hatékonyságára is gondolok ez alatt. Tehát egy sor dologot érint mindez, és ezt a programot Szerintem egy egyre erősödő nemzetközi együttműködés hálózatába kell építenünk, amely együttműködés, a korrupció elleni fellépés, az adóelkerülés elleni fellépés és a egyes eszközök kell való visszaélés és a terrorizmus finanszírozása közötti kapcsolat ellen lépnek fel. A G7-ek, a G20-ak körében folyik ilyen egyeztetés, olyan csúcson is, amelyen Cameron volt miniszterelnök úr és brit parlamenti volt képviselő, szervezett ez év tavaszán egy ilyen csúcsot a nemzetközi együttműködés erősítésében e létfontosságú területeken. És ha bármit is tehetek, önökkel együttműködve azért, hogy ez a rangsor ereje kerüljön, az nagyon hasznos lenne, és nagyon büszke lennék erre, hogyha ebben sikerrel járnánk. Um, Köszönöm. 45-ös utolsó kérdésünk, utolsó néppárti kérdés. Radev úr fogja feltenni. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt években Európát elárasztották a bevándorlók, és a migránsok egy része sajnos a külső határt illegálisan lépte át. Ezeknek az embereknek egy része nem is visszakövethető, nem tudjuk, hogy terrorista szervezethez tart, tartoznak-e vagy sem. Amennyiben ön a biztonságért fog felelni biztosként, hogyan próbálja majd a terrorista támadásokat kivédeni, amelyeket potenciális terroristák követkenek el Európában? Főleg olyan emberekre gondolok, akik nem jogosultak nemzetközi védelemre. Köszönöm. Azt gondolom, hogy nagyon sok oka lehet a radikalizálódásnak, és az igazságtalanság érzete, az izoláció is latba eshet itt. De a megelőzés az egyik megoldás lehet, ahogyan itt már említettük, aztán a különböző propaganda megnyilvánulások, a gyűlöletbeszéd, az iskolákat kell említenünk, a deradikalizációt a börtönökben, és biztosítanunk kell azt is, hogy hatékonyan tudjuk az integrációs politikát előmozdítani. És ez nagyon más, mint a deradikalizáció, de a megfelelő politikai területeken, amennyiben erre van lehetőség, itt lépnünk kell. Van egy EU-s telekvési terv, a, melynek keretében az érintett és illetékes biztosokkal együtt kívánok működni, hogy előrébb tudjunk lépni, mert ez csak mint, csapatban működhet. Elnök, köszönöm szépen, különösen azoknak a kollégáknak, akik végig itt voltak egy maratoni ülésen, vagyunk túl. Elmondtam az elején, hogy nagyon hosszú lesz, úgyhogy nagyon köszönöm a türelmüket, a fegyelmüket és a kitartásukat. Következő lépésként Julian King úrnak a záró szavait hallgathatjuk meg 5 percben. Hagy kérjem, hogy egy picit azt követően is maradjanak még itt, ne szaladjanak el. Tudom, hogy így éreznek talán én is, de ne tegyenek így maradjanak. Két mondattal fogom majd lezárni az, hogy hogyan járunk el a döntés kapcsán, hogy a biztos jelöltnek a mai meghallgatása után hogyan is tovább. Most tehát felkérem a biztos jelölt urat, Julian King urat, hogy öt percben foglalja össze akkor a mai ülésünket. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a szakbizottsági tagoknak is a kérdéseket, és azt is, hogy meghallgatták, amit szerettem volna mondani, és hogy itt maradtak velem. Majd meglátjuk, hogy most sikerül-e betartani az időt, legalább most az egyszer. Azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű itt az eszmecserénkből, az elmúlt órákból azt tűnik ki, hogy nagyon sok még a tennivaló. És hogyha ennek a folyamatnak az eredmények eredményeképpen megerősítenek, és megkapom ezt a pozíciót, akkor igyekszem minden tőlem telhetőt megtenni. Ahogyan elmondtam, maximálisan önök felé kívánok beszámolni, és egy nagyon szoros együttműködésre törekszem önökkel. Természetesen sokan aggódnak a szervezetbűnözés és a terrorista cselekmények elharapódózódása miatt, és a kérdés az, hogy hogyan tudunk erre reagálni. Együtt, koordináltan és átfogóan kell fellépnünk ezzel, ez ellen, közösen. A mostani munkánkat és a jövőbeni munkánkat is meg kell szerveznünk, mégpedig úgy, hogy a védelmi eszközeinket jól szervezetten alkalmazzuk. És azokat az értékeket, amelyek mellett kiállunk, az alapvető jogokat, alapjogokat tiszteletben tartjuk. Amennyiben megkapom ezt a pozíciót, teljes mértékben azért fogok dolgozni, hogy Európa biztonságosabbá váljon, a biztonságot, a szabad utazást, akik itt Európában szabadon kívánnak mozogni, ahogyan az le van írva az alapjogok között, biztosítani kívánom, fokozni kívánom, és megkívánom előzni a radikalizációt, ahogyan ez az utolsó kérdésben is elhangzott, és a szervezet bűnözés is vissza kívánom szorítani. Köszönöm. So in answering my plea, colleagues, you're not running, thank Tehát köszönöm szépen, hogy meghallgattak és nem rohantak el, kedves kollégák. Nos, Örülök annak, hogy a kiosztott időnek csak egy részét használta fel. Most, an, hogy értékelni tudjuk ezt a mai meghallgatást, koordinátori is tartunk holnap, kedden, 13-án, 9 órakor. A koordinátorok az önök nevében meg fogják beszélni és döntenek arról, hogy a biztos jelölt megfelele azoknak a kritériumoknak, amelyeket lefektettünk, ugye itt formális szabályokról van szó, amelyek mentén döntünk, holnap pedig, amikor a döntést meghoztuk, akkor a frakció előtt is beszámolunk. Amennyiben bármilyen megjegyzésük van, akkor természetesen erről tájékoztathatnak, holnap pedig zárt ülésen meghozzuk a döntést. Köszönöm szépen a szakbizottsági tagoknak és az AFET tagoknak is, akik itt voltak és akik talán nem szólaltak fel, de a Libén belül tényleg nagyon kemény munkát folytattunk, nagyon nagy erőfeszítések árán tudtuk a kérdéseket is rögzíteni. Ez egy különleges ülés volt, azt hiszem, hogy a karrierje során többet nem is kell ilyenen megfelelnie, de ahogyan ezt hallottuk, a portfólióját nagyon komolyan fogja venni. Ez kiderült a mai meghallgatásban. Azt hiszem, hogy egyébként nagyon érdekes üléseket fog megélni, nagyon érdekes lesz az ön portfóliója, mi is nagyon komolyan veszük ezeket a kérdéseket, és várjuk, hogy valóban velünk szemben legyen teljesen elszámolhatható. Köszönöm szépen kollégák, és köszönöm a biztos jelöltnek is.